Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, kezdjük a délutáni ülésszakot. Az első napirendi pontunk a 21-es napirendi pont. Uh, Az Európai Ombudsmannal folytatott eszmecsere a támogatott export hitelekre vonatkozó iránymutatások alkalmazásának vonatkozásában. Az ombudsman az exporthitelekkel kapcsolatos vizsgálatot indított, ezért vettük ma a napirendünkre ezt a témakört. Nagyon örülök, hogy Emilio Réli itt van velünk. És hogy megosztja velünk gondolatait, illetve információit a rendszer működéséről, az export hiteltámogatásokról beszélünk az Európai Unión belül. Köszönöm szépen! Üdvözlök mindenkit! Köszönöm a meghívást. Mint önök is tudják, a megbizatásom administratív és nem politikai kérdésekre vonatkozik, az önök bizottságának munkájával nem mindig van átfedésben az én munkaköröm, de amikor igen, akkor specifikus információtípusok elemzését érinti. A bizottság éves felülvizsgálatával kapcsolatosan kaptunk panaszt az exporthitelügynökségek vonatkozásában. A vizsgálat utolsó szakaszában jár, nem sokára reméljük le tudjuk zárni a vizsgálatot. 2016. februárjában az ECOVACS a civil szervezetek nemzetközi koalíciója, ők exporthitel ügynökségeket vizsgálnak, panaszt nyújtott be, ezek az ügynökségek támogatást nyújtanak vállalatoknak, amikor egy vállalat harmadik országban úgymond túlságosan kockázatos tranzakciókat vállal. Figyelembe kell venni ilyenkor az emberi jogok és a környezetvédelem szempontjait. Az EU tagállamok az Európai Bizottságnak éves jelentéseket nyújtanak be az EU jogszabályoknak megfelelően exporthitel tevékenységükről. Ez alapján a bizottság éves felülvizsgálatot nyújt be az Európai Parlamentnek, amely tükrözi, hogy mennyire felelnek meg az exporthitel ügynökségek az Európai Uniós kötelezettségeknek és felelősségi köröknek. Az a civil szervezet szerint ez a felügyelet, felülvizsgálat nem volt eléggé méltányos, ami az emberi jogokat és a környezetvédelmét illeti. Tudatában voltam annak, hogy ez a szakbizottság 2013. júniusában már panaszt nyújtott benn a bizottságnak ugyanebben a témakörben. A vizsgálatomat párhuzamosan a Nemzeti ombudsman kollégáimmal végeztem, az spanyol és lengyel ombudsmanokkal. A vizsgálatom alapján arra jutottam rá, hogy a bizo- arra jutottam, hogy a bizottsági felülvizsgálati folyamatot javítani kell, annak megfelelően, ahogyan ez a szakbizottság is 2013-ban jelentésében megfogalmazta álláspontját. 2017. május 14-én három javaslatot tettem az Európai Bizottság elé egyes a bizottságnak konzultálnia kell a civil szervezetekkel, hogy a templéteket vizsgálják felül, és az új templéteknek tartalmazniuk kell az alapvető jogok kartájára való hivatkozást, és nem pénzügyi kérdésekben is felülvizsgálati jogot kell adni. A tagállamokkal való egyeztetés nyomán iránymutatásokat készítsen a bizottság, hogy segítsen a tagállamoknak a bizottság felé történő adatszolgáltatásban. A bizottság elemzése kiegészíti a nemzeti jelentéseket. Harmadik pont. A bizottságnak lépéseket kell tennie, hogy elősegítse az elemzést és értékelést, előkészítve az éves értékeléseket, amelyeket az Európai Parlamentnek nyújt be. A bizottság eredetileg javaslataimat elutasította, úgy érveltek, hogy ezek tovább mennek annál, amit a jelenlegi jogalkotási kontextus megenged. Nem értettem egyet a bizottság álláspontjával, ezért idén május 23-án még egyszer benyújtottam javaslatomat, mint teljes körű ombudsmani ajánlást. Következtetéseim három fő ponton alapulnak. Először is az egyes melléklet megfogalmazása a 20 2033-as 2011-es rendelet alapján a bizottságnak éves felülvizsgálatot kell benyújtani az Európai Parlament felé az értékelés alapján, amely felmérés tartalmaz a tekintetben, hogy az exporthitel ügynökségek hogyan felelnek meg az európai kötelezettségeknek, célkitűzéseknek, tiszteletben tartva az emberi jogokat és védve a környezetet. Másodszor az jó igazgatás elvei azt is jelentik, hogy amikor az európai intézmények értékelést végeznek, az értékelésnek pontosnak, objektívnek, függetlennek, alaposnak és megfelelően informáltnak kell lennie. Hogyha a jogalkotás nem határoz meg egységes jelentéstételi normákat, ez nem azt jelenti, hogy a szükséges minimumnál többet nem tett a bizottság. Megfelelő iránymutatásokra van szükség a tagállamok számára, a parlament 2013-as jelentése hasonló követelményeket fogalmazott meg. A 2014-től 14 terjedő időszak jelentéseit átvizsgáltam. Nagyon általánosak ezek, felszínesek e, a, ezek a jelentések, e, nem lehet őket független elemzésnek nevezni, ezért úgy gondolom, hogy rossz adminisztráció hibájába esett a bizottság. A bizottság továbbra is úgy gondolkodik, hogy a rendelet nem hatalmazza fel arra, hogy a tagállamoknak megmondja, milyen információkat nyújtsanak be, de egyetért azzal a bizottság, hogy lépéseket kell tenni a jelentéstételi folyamat javítására, illetve az ajánlásaim megvalósítására. A bizottság kifejezetten azzal érvelt, illetve megígérte, hogy az Európai Parlamenttel és a tanácssal tanácskozni fog az ellenőrző lista sablonja és a módszertan javítása érdekében az exporthitel munkacsoporttal is egyeztetni kíván, valamint a külügyi szolgálattal is. Ezzel a folyamattal a bizottság a, a civil társadalommal is felvenné a kapcsolatot, és a bizottság elmondta, hogy nyitott arra, hogy a jövőben visszatérjen erre a kérdésre, hogyha a 2033-as rendeletet felülvizsgálják a bizottsági kötelezettségvállalások nem adnak választ minden aggályomra, mégis örülök, hogy előrelépés történt. Várom az együttműködést a bizottsággal ebben az ügyben, és egy idő után újra értékeljük a helyzetet. Tegnap kaptam egy panaszos válaszát a bizottság véleményére. A bizottság úgy vizsgálja a megfelelést, hogy nincsen minden információ birtokában az értékeléshez, és szeretnék, hogyha a jelenlegi EU rendeletet felülvizsgálnák. Meg fogom vizsgálni mindkét oldal beadványait, és remélem, hogy előremutató javaslatokat tudok tenni. Köszönöm a figyelmüket, és nagyon kíváncsian várom az észrevételeiket. Köszönöm, úgy tűnik, némi ellenmondás van a jelentéstépző bizottság között. A bizottság biztos kifejti majd, hol jelentkeznek problémák. A Digit Trade részéről Barta asszony szó 5 percben. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót. és az exporthitelek témájában kifejtett gondolatokat. Ez a téma olyan, amely nem kap annyi figyelmet, amennyit pedig megérdemelne. Igen, vannak nézeteltérések az ombudsman és a bizottság között, de nem szakpolitikai hátterűek. Az Európai Bizottság tűnik teljes mértékben támogatja egy teljesen átlátható export hitel támogatási rendszer politikáját, amely az Európai Unió céljahoz illeszkedik. Efelől nincs kétség. Ahol van nézeteltérés, az az értelmezés. A bizottságra rót korlátozások kérdése. Az egyes melléklet megfogalmazása szerint, mert az ombudsman idézett, négy, négy varázsszót alkalmazta, hogyha dezinformációra alapul egyes melléket van egy rendelkezés, mi szerint, amely nem világosan kimondja, hogy mit kell megadnia az egyes, egyes tagállamoknak, adatokat, a kifizetések, új kommitmentek, új vállalások, különféle díjak, és az esetleges kötelező kintlevőségek. Ezeket kell tehát megadni a tagállamnak. Ezen túl, és ez is nagyon fontos téma, felkéri a tagállamot arra, hogy leírják le, hogy a közvetvédelmi kockázatokat miképpen vették figyelembe a tevékenységek kapcsán. Ennyi. Ennek alapján kell az Európai Bizottság az értékelését elvégezze. De hát a szabályozás korlátoz bennünket abban, mennyi információt kérhetünk be. Nincs jogi alap, mely alapján további tájékoztatást kérhetnénk az értékeléshez. Mind a mellett teljes mértékben figyelembe vettük, figyelembe vesszük erőfeszítéseink során az Európai Parlamenti állásfoglalást, illetve a civil szervezetek aggályait többször fel is vetettük a munkacsoportban a tagállamokkal szemben, de eleddig semmiféle készséget nem látunk arra, hogy ezt a listát, információlistát megváltoztassák. Az ombudsman kimondta, hogy a rendeletben nincs semmiféle rendelkezés arról, miképpen kell a tagállam lejelentse ezeket az adatokat, milyen formában. Ez pedig azt jelenti, hát hogy akár a bizottság fantasztikus listát kérhet be, ám semmiféle jogszabály nincs arra nézve, hogy hogyan kaphatnák meg ezeket az adatokat. Nagyon igyekszünk a tagállamokra valahogy rá, rábeszélni az átláthatóság fontosságáról, meggyőzni őket, és a jelentés teljes körű voltának fontosságáról, és azért hisszük azt, hogy ez fontos, mert sosem kaptunk panaszt arról, hogy az EU jogszabályokat megsértenék, ám ha csak a tanács egyet nem ért abban, hogy, hogy fel megújítják ezt a információ adatlistát, kibővítve azon túl, amit ma jelenleg a rendelet megkövetel, a bizottság addig önmagában semmit sem tehet. Mi önöket támogatjuk ebben az ügyben, az Európai Parlament a szövetségesünk, de egyedül nem fog menni. Köszönöm. No. A bizottság nem elég önmagában. Mi jelentés tevünk véleménye? Köszönöm szépen, nagyon köszönöm a mediátor asszonynak, mert látom, hogy mediátor van kírva, francia inkább mediátriszt használom nőjön. Az imént fejeztünk be egy tárgyalást, amely pozitívan zárult a külföldi beruházásokkal kapcsolatban, és egy európai koordináció valósul meg az ellenőrzésben a külföldi beruházások, befektetések szűréséről. Néhány évvel ezelőtt, amikor arról volt, hogy az európai jogba ültessük át az OECD útmutatását az exporthiteli intézményekre vonatkozóan, akkor a parlament foglalkozott ezzel az ügyjel, azból kiindulva, hogy természetesen a kül, az exporthitelügynökségek azok nemzeti hatáskörbe tartoznak, de attól a perszől kezdve, hogy ezek részt vesznek külső tevékenységekben, illetve az unió külügyi tevékenységében, akkor nyilvánvalóan a tevékenységüknek meg kell, hogy feleljenek a az Unió szerződés harmadik és 21. cikkének. Ezen az alapon indítottunk tárgyalást, és ebben a tárgyalásban teljesen világos volt, hogy nincsen koordinációs kompetencia a európai szinten a hitelügynökségek között, ugyanakkor felelősséget adunk mind a tagállamoknak, mind pedig az Európai Bizottságnak a tekintetben, hogy ellenőrizzék, felügyeljék azt, hogy ezek az exporthitel ügynökségek és az ő tevékenységük megfelel a szerződés céljainak. Sajnos azóta öt jelentést kaptunk, és az öt jelentésben nagyon világosan úgy tűnt, hogy az Európai Bizottság valójában eh, mindig ugyanarra a következtetésekre jut, miután ön is hangsúlyozta, nincsen panasz, hát ha nincs panasz, akkor az megfelel az uniós szerződésnek. Nekünk egyáltalán nem tűnik úgy, hogy ez megfelelne akár a szellemével, akár a betűjével a, rende- a rendeletnek. A tárgyalás szelleme, ahogy ez lezajlott, az volt, hogy az Európai Bizottság a tagállamoknak kellene, hogy adjon útmutatókat annak érdekében, hogy bizonyos típusú jelentéseket ö, készítsenek el és nyújtsák be a bizottságnak, úgyhogy a bizottság ezekkel ö, tudja ellenőrizni a konkrét ügyleteket, és tudja azt ellenőrizni, hogy az unió szerződések tiszteletben tartásra kerülnek-e. Mindig az Európai Parlament egésze az, amely kifejezte, hogy elégedetlen az elvégzett munkával, azzal a munkával, amit a bizottság végez ezen a területen. És nagyon örülök, hogy a különböző egyesületek megkeresték a közvetítőt, a mediátort, és ugyanarra a következtetésre jutottak, mint az Európai Parlament. A mi frusztrációnk, elégedetlenségünk fennáll a bizottsággal szemben. Én nem kétlem azt, hogy komoly nehézségek vannak a tagállamokkal. Nehéz tárgyalás volt, természetesen, amikor a kofászt, az ermeszt vagy másokat vizsgálnak, hát akkor ugye azonnal a nemzeti szuverenitás kerül be a képbe, de hát erről van szó szó. Ez az önök felelőssége, az a felelőssége, hogy elérjék, hogy az európai nemzeti szuverenitás ne menjen ellenében az európai közös érdeknek. Egyszerűen erről van szó. És amikor ön azt mondja most is, hogy azt várják, hogy a tanács jóindulatúan járuljon hozzá, hogy esetleg módosítsák a listákat is így tovább, én nagyon sajnálom, de mi nem ezt kérjük önöktől. Ugyanúgy, hogy az európai mediátor, mi is azt kérjük, hogy a tanácsnak adja meg az útmutatásokat és azokat az elemeket, amiket a hitelintézményeiknek, exporthitelintézményeiknek teljesíteni kell. Itt van együttműködés, ez lenne az átláthatóság, anélkül, hogy megkérdőjeleznénk a szuverenitást az exporthitelintézményekkel kapcsolatban természetesen teljes mértékben európai parlamentként elfogadjuk az európai mediátor asszonynak a következtetéseit, és én nagyon remélem, hogy szakbizottságunk majd úgy fog dönteni, hogy ezt a jelentést nyomon követjük, és ismételten, hivatalosan is foglalkozni fogunk ezzel a dosszéval, azért, hogy rákényszerítsük a bizottságot és a bizottságon keresztül a tagállamokat arra, hogy betartsák azokat a szabályokat, amit ez a három intézmény hozott. Elnök, köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése? A tagok részéről vannak-e kérdések? Jó napot, én is szeretnék reagálni mindezre. Nagyon komoly ügyel van dolgunk, hiszen a kérdés az, hogy mikor vajon a parlamentnek van-e felügyeleti joga az adott irányelv végrehajtását, illetően hisz az irányelv kimondja az Európai Bizottság kötelezettsége, hogy a tevékenységekről, az exportkredit ügynökségek tevékenységről átfogó képet kapjon és értékelés készítsen, hiszen ez garantálja azt, hogy a tagállamok végrehajtják az Európai Uniósok szabályokat. Ha még nem eléggé tudjuk ellenőrizni őket, akkor semmiféle információnk nincs, hogy például a klímaváltozás elleni harcban, vagy az emberi jogokban mennyiben töltik teljesítik ezeket. Az Európai Bizottság vajon ismeri -e ezt az új kvalifikációt? 2013-ban az Inter már több, már megfogalmazott kritika azzal kapcsolatban, hogy nem javul, nem jó az információ minősége, mert kapnak. A kérdés, hogy ez javult-e azóta. És vajon mi az Európai Parlament részéről tudunk-e felügyeletet gyakorolni? Komolyan vehető ez a felügyeleti jogkör akkor, hogyha ö, nincsenek adatok, hogy az INTA alapvető jelentés is rámutatott. Miképpen lehet ezt a listát kibővíteni és kötelezővé tenni jelentéstételt? Ez a kérdésünk. So, perhaps one question to the commission. Egy kérdés a bizottsághoz. Mi lenne az önök tanácsa a parlamentnek a tekintetben, hogy egy új jogszabályt kérjünk, vagy egy levelet küldjünk a biztosnak, hogy megírjuk neki, hogy ezek a tagállamokkal foglalkoznia kell. Tehát mit, mire gondolnak, illetve hogyan lehetne javítani a véleményük szerint a helyzetet? Szerintem jelenleg a helyzet nem kielégítő, ugyanúgy, ahogy ezt ön is említette. Köszönöm szépen, nem gondolom, hogy nekem kellene megmondani a parlamentnek, hogy a politikáját hogyan alakítsa. Azt ö, ö, tudom, hogy mekkor, mekkora ráhatása van a bizottságnak a tagállamokra. Ez nem a, a biztos hatásköre, ez a tanácsnak a hatásköre. Tehát akkor elő fogják terjeszteni a jogszabály felülvizsgálatára való javaslatukat? Válasz, meg kell vizsgálnunk, hogy egy bekezdésnek egy 60 oldalas rendeletben az egy olyan dolog-e, ami érdemes megtenni, ahogy önök is tudják, a rendelet komolyan módosításra kerül, akkor valószínűleg az egész rendeletet át kellene dolgozni, tehát nem zárjuk ki a rendelet felülvizsgálatát, vagy átdolgozását sem. What is your opinion of... Mit gondol az ombudsman erről? Van néhány gondolatom. A bizottság sok ponton egyetért az elemzésünkkel, de mégis a rendelet korlátozottságai tekintetében van még véleménykülönbség közöttünk. Minden esetre érdemes megpróbálni. Ön beszél a első mellékletről, hogy az bizottságnak éves jelentést kell készíteni az Európai Parlament számára. Az, hogy a jelentés egy bizony, egy filmet is lehet egy könyvre alapozni, de nem biztos, hogy csak azt veszik figyelembe, amikor a filmet elkészítik, mást is figyelembe vehetnek Mindennek a lényege az, hogy milyennek a logikája. A rendeletből kiderül, hogy megfelelő értékelést kell végezni, ha önök elmondják, hogy nem kapnak teljes körű információt, akkor van itt egy hiányosság. Mi úgy gondoljuk, hogy a rendeletben egy kicsit többet lehetne elérni, már ami az iránymutatásokat illeti, és a felülvizsgált sablont érdemes volna megpróbálni. Okay, so um, I'm sure that we will have a... Biztos vagyok abban, hogy ennek még lesz folytatása. Majd meglátjuk, hogy hogyan folytatjuk ezt a munkát. A koordinátorokkal döntünk erről. Három év teltével nem javult a helyzet. Ez egyáltalán nem kielégítő. Ezért nagyon fontos, hogy folytassuk ezt a témát, és egyértelmű legyen a parlament álláspontja. Köszönöm szépen, és sok sikert a munkájához. So, next item. Következő napi rendi pontunk a fenntarthatósági megállapodás végrehajtásának helyzete Banglades kapcsán. Ez az egyik jó példa az érték alapú kereskedelem napirendjére. Az a accident very close the... A There was a high level meeting az elhíresült baleset óta sokat foglalkoztunk ezzel a kéréssel, kérdéssel. Kejbor úr volt az előadó ennek a témának. A magas szintű ülés után a bizottság az ötödik technikai jelentését kiadta. Miután megjelent ez a jelentés, eljött az ideje, hogy áttekintsük a helyzetet. Mivel a megállapodás jövőjéről is beszélnünk kell, egyeztetnünk kell arról, hogy milyen folyamatok zajlanak, és a nyitott kérdéseknek, a hiányosságoknak hosszú még a listája, különösen a munkavállalók jogai tekintetében, de más kérdésekben is. Ennek áttekintés véget a bangladesi nagykövet is körünkben van. Üdvözlöm, nagykövet úr! Örülök, hogy eljött hozzánk. Nagykövet úr, önnel kezdjük majd utána a külügyi szolgálat és a kereskedelmi főigazgatóság kapja meg a szót, illetve az állandó előadónk. Tessék. For eight, eight minutes. Körülbelül 8 percet tudok önnek adni. Thank you, uh, very much, Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm az Európarlam, Európai Parlament tisztelt képviselőit. Nagyon örülök, hogy eljöhettem Köszönöm az Intaszakbizottság meghívását. A fenntarthatósági megállapodás végrehajtásának helyzetével kapcsolatos vitán. Az bangladesi ruhagyárak helyzetét is vizsgálja ez a megállapodás, illetve hogy a bangladesi hatóságok milyen választ adtak a kérdésekre. A megállapodás, mint önök is tudják, 2018 májusában került aláírásra. Öt éves megállapodás volt ez, különböző globális márkák és kiskereskedelmi hálózatok között. A cél, hogy a munkakörülmények biztonságosak legyenek. A bangladesi kormány nagyra értékeli azt a segítséget, amelyet a nemzetközi partnerek nyújtanak a munkahelyi biztonság biztonsága biztosítása érdekében az exportorientált cégek esetében. Ez a megállapodás 1505 ruhagyárra vonatkozik. A szövetség 890 gyárat üzemeltet. Az előrehaladást illetően 84 százalék illetve 91% utóbbi a szövetségre vonatkozik. A fennmaradó gyárak a, tag, a nemzeti kezdeményezés hatókor alá tartoznak. A fenntarthatóság, hosszú távú fenntarthatóság értekében a bangladesi kormány 2017 májusában egy koordinációs sejtet hozott létre, vizsgálja a különböző létesítmények és gyárak helyzetét ez a testület. Az RCC most már felállt és működik, nyomon követi, felülvizsgálja a javító cselekvési terv végrehajtását a különböző gyárakban a nemzeti kezdeményezésen belül, és az Akkorden Szövetség gyárait is vizsgálja az átmeneti időszak alatt. A bangladesi kormány jelentősen növelte a létszámot, illetve a költségvetési juttatásokat az elmúlt öt évben, hogy megerősítse a DAIFI kapacitásaid. A tartomány költségvetését megötszörözték, és 679 új munkahelyet hoztak létre. Majdnem ezren dolgoznak már ezen a területen. Az a meglevő mérnökök mellett, akik a helyzetjavításán dolgoztak, az RCC csapatához 60 új mérnök csatlakozott, hogy az állagjavítást elvégezzék, illetve további mérnököket kívánunk felvenni, hogy gyorsuljon a eljárás. Hetüket már felvettük, és 40-nél is többen csatlakoznak nem sokára az RCC-hez. A Nyomonkövetési Bizottság is létrejött az 2017-es év utolsó negyedévében. A kormányzat képviselői, a munkavállalók képviselői és a gyár tulajdonosok képviselői képviseltetik magukat ebben a testületben. Az ILO és a Bangladesi Munkadói Szövetség is tagságot kapott ebben a testületben. Tudatában vagyunk, az RNG vállalat elveszítette egy pert a legfelsőbb bíróság előtt. A bíróság egy köztes ítéletet adott ki, egy határozatot, arra nézve, hogy ez a vállalat 2018. november 30-áig hagyja el az országot. Hat hónapot kapott erre tehát, és ez alatt a hat hónap alatt az átmeneti megállapodás, az átmeneti nyomonkövetési terv értelmében működik majd. Az átmeneti nyomonkövetési bizottság felügyelete alatt. Értelmezésünk szerint az ekkort fellebezést nyújtott be a legfelsőbb bíróságom, hogy folytatni tudja működését. Az érdekeltek most Bangladesben aktívan folytatják az egyeztetéseket. Azt reméljük, hogy sikeres lesz az átmenet, és ezt a felelősséget az RCC-nek sikeresen át tudják adni. Végső soron a nemzeti kormányok feladata, hogy biztosítsák a gyárakban a, munka, a biztonságos munkakörülményeket. Idén, júniusban a negyedik magas szintű találkozóját megtartották Brüsszelben, a fenntarthatósági megállapodás találkozóját jelen volt a bangladesi kereskedelmi miniszter, illetve az Európai Unió kereskedelmi biztosa. Az együttműködés alapvető fontosságú lesz, hogy a ruhaipar felelősségvállalását biztosítani tudjuk, és hogy biztonságos legyen az ellátási lánc. A legutóbbi felülvizsgálati találkozón szóba került a bangladesi munkatörvénye, és ezt az ajánló is jóvá hagyta. A bangladesi parlament módosította a munkatörvénykönyvét, és a megfelelő értesítéseket megtette. A bangladesi kormány az ajánlóval együttműködik a munkavállalói biztosítási rendszeren a ruhaiparban. Az ILO párbeszédet folytat a szociális partnerekkel a biztosítási rendszer kidolgozására nézve. A cél, hogy létrejöjjön egy, nyilván, egy állami intézmény, amely ezt a rendszert megvalósítja. A bangladesi kormány egyetért, hogy a munkahelyi sérülésekért illetve halálért kapott kártérítés alapvető jog minden munkás számára, de ez nagyon költséges megoldás, az érdekeltek mindegyike kell, hogy támogassa. Nagyon fontos, hogy az erőforrások rendelkezésre jönnek az EII megvalósításához. A munkaügyi minisztérium együttműködött, együttműködik az ágazattal e tekintetben. Az ILO a bangladesi kormányjal közösen kíván létrehozni egy állandó mm, országos betegségbiztosítási vagy balesetbiztosítási rendszert. Ez a Rana Plaza megállapodásra reflektál ez az intézkedés. Amikor az Intával korábban találkoztam, akkor is megemlítettem, hogy a bangladesi kormányzat és a ruhaipar nagyon sokat fektetett a helyreállítási erőfeszítésekbe, de az eredmény egyelőre nagyon nem biztató. Kérjük a támogatásukat ahhoz, hogy a globális ruha kereskedelem piacán sikertörténetté váljon Banglades, és példát mutathassunk más országoknak, különösen a munkahelyi biztonság területén. Banglades szeretne továbbra is kapcsolatot tartani az Európai Unióval, és közösen dolgozni a kölcsönös bizalom és kölcsönös tisztelet alapján. Köszönöm, most megadom a szót. A DigiTrade-nél a fenntartható fejlesztésért felelős tisztviselőnek. Köszönöm szépen, mielőtt frissített információt adnék, gyors áttekintést. A fenntarthatósági kompakt egyezményről. Hadd köszönjem meg az Európai Parlamentnek, hogy napirendre tűzte ezt a témát, különösen az Inteszak Bizottság tagjainak konstruktív figyelmet, támogatást, melyet biztosítottak minden az egyezményhez kapcsolódó tevékenységünkhöz. Egy oldalon vagyunk, úgy érzem, igyekszünk közös erővel megadni minden támogatás bangladesi partnerének. Ahogy az nagykövető is említette, a negyedik magas szintű találkozó kíséri az egyezmény végrehajtását, majd magas szinten igyekszik megbeszélni ezeket a témákat. Ott volt a biztos is, és a gazdasági miniszterek, munkaügyi miniszterek találkozón, és ezt követően egy elég vegyes kép alakult ki az egyezmény végrehajtásáról. A pozitív oldalon az áll, hogy Bangladesh a munkabiztonság és munkakörülmények tekintetében előrelépett mérhetően, és általában a munkavállalói jogok egészében érzékelhető némi elmozdulás. A bangladesi munkatörvénykönyvét is módosították, és annak végrehajtási rendelkezéseit is. A tripartit tanácsadói szervezetek és a méltánytalan munkakörülmények, valamint a szakterületek bejegyzése terén is történt elmozdulás. Ugyanakkor a bizottság kifejezte, világosan kifejezte súlyos aggályait a felett, hogy kulcsfontosságú munkavállalói jogok nem érvényesülnek. És nem világosította azt is a bizottság a találkozón, hogy Banglades az ILO-ból adódó kötelezettségeit be kell tartani például a gyülekezés szabadság, a kollektív szerződések tárgyalásának szabadsága, valamint felhívta a bizottság Barnadest, hogy a még nyitváló hiányosságokat orvosolja a megfelelő jogszabályok elfogadása révén, és ezeket hajtsa is végre eredményesen. Úgyhogy örömmel hallom, hogy ezt az új munkajogi törvényt elfogadták, ám csak bengáli nyelven áll rendelkezésre a parlamentjük által elfogadott szöveg, most fordítjuk, hogy betekintést nyerünk be. Bangladesh azt is bejelentette, hogy a minimális tagsági szám ahhoz, hogy szakszervezet jön létre egy vállalatnál, a 20%-ról lejjebb került. Ez mindenképpen olyan lépés, és arra sarkaljuk Bangladest, hogy tegye meg a még szükséges lépéseket, és még lejjebb vigye ezt a küszöbértéket 10%-ra a 20-ról, mennyivel már lehet szakszervezet alakítani egy vállalatnál. És meg kell védje az állam a munkavállalókat a szakszervezet elleni diszkrimináció minden formájától. És, és az úgynevezett export területeken is lehessen szervezkedni munkavállalóknak, és a visszautasított szakszervezeti kérelmek magas számát csökkentsék. Ami pedig a tűzbiztonsági, épületbiztonsági rendszabályokat illeti Bangladesben, továbbra is támogatjuk. Támogatunk minden olyan kezdeményezést a magánszférában, melyek ezt a célt szolgálják, és addig, amíg a Multi Stakeholder Monitoring Bizottság jóval befejezetnek tekinti ezt a munkát, addig tovább folytassák. A bizottság jelezte aggájait továbbá azzal kapcsolatban, hogy lehet, hogy túl korán zárják le a bankotási kormány részéről az egyezmény tárgyalását, és a vonatkozó irodát is nyitva kell tartani tovább, nem lehet lezárni valamint nyomon követjük a legfelsőbb bíróság felé benyújtott fellebbezést. Azt is lejegyeztük, amit a nagykövet úr az imént mondott, nevezetesen, hogy milyen, milyen adminisztratív kapacitás áll rendelkezésre a, a jogorvoslati szervnél, ám ha a a fellebbezés ügyét mindenképpen figyelnünk kell, hogy ezek a jogorvoslati lépések és kompenzációk, kárterítési lépések megvalósuljanak. Minden csatornát felhasználunk, például a 3 plusz 5 csoport októberi ülése is ilyen kommunikációs csatorna, és a legutóbbi technika technikai jelentésben is írtunk az egyezmény végrehajtásáról, ez szeptemberben került kiadásra, ahogy az elnök úr is jelezte. Köszönöm szépen, és csak külügyi szolgált részéről következik a hozzászóló. Köszönöm, eh, tisztelt képviselők! Hadd kezdjem azzal, hogy megköszönöm az Európai Parlamentnek, és különösen az önök szakbizottságának az a politikai figyelmet, amelyet Bangladesnek szentelt, és az a konstruktív részvételt, amelyel segítette a folyamatot. tehát az állásfoglalás, amely november 15-én került elfogadásra, külön figyelmet érdemel. Komoly támogatást jelentette számunkra. Az Európai Unió komoly régi kapcsolatokat ápol Bangladessel. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy politikai kötelezettségvállalásunk intenzívebbé vált az elmúlt hónapokban a menekült válság fényében. Mogherini ö, fő képviselőasszony Hasina miniszterelnökkel szeptemberben találkozott New Yorkban, és kétszer találkozott a külügyminiszterrel. Nagyra értékeljük a a kormány és nép erőfeszítéseit a rohingya kisebbség menekültek ellátásában, ami hatalmas teher az államvállán, és az EU továbbra is jelentős politikai és humanitárius segélyt nyújt Bangladesnek. És a menekültek visszatérítése otthonukba továbbra is az a cél, amelyet követünk, hanem ez önkéntes, fenntartható, méltányos méltósággal történő módon valósulhat csak meg. És Rakan állam is elő kell segítse Myanmarban ezt a visszatérítést. Bangladesh azon politikai vállalása, hogy, hogy az európai uh, irreguláris, uh, szabálytalan uh, migránsok hazatérését segíti Bangladesbe, szintén üdvözlendő. Azt várjuk Bangladesh-t, hogy továbbra is elkötelezett maradjon e Standard Operation Procedure végrehajtása érdekében, hogy kézzelfogható eredményei legyenek. Az emberjogi helyzet egyik kulcsfontosságú eleme a Bangladesában adott párbeszédünknek. Pozitív eleményként értékeljük, hogy a kormány figyelmet szentel a kérdésnek, és rendszeresen fogadja az általunk kifejezett aggályokat, a dedikált emberi jogi párbeszéd áprilisban is folyt, diplomáciai konzultációk folytak Dakában, júliusban. Ebben az ügyben a, ható, a bangladesi hatóságok kötelezések váltak arra, hogy az emberi jogok, emberi jogok érvényesül érdekében, amelyik szak, nyitvaló szakpolitikai kérdéseket rendelzik. Ám továbbra is aggályosnak tartjuk a helyzetet, sokkal többet kell tenni. Egyre növekednek a kihívások, eh, ahogy közelednek a parlamenti választások az országban, a bangladesi kormányjal folytatott párbeszéd során is ö, kitértünk erre, valamint nyilatkozatok formájában is felhívjuk rá a figyelmet, a tovább, továbbiakban is ezt tesszük. A parlamenti pálasztokra való felkészülést rendszeresen megbeszéljük a parlamenti hatóságokkal. Azt várjuk, hiteles, átlátható, inkluzív, méltányos és nem részrehajtó választások lesznek. A gyülekezeti szabadság, a jogállamiság és a szólásszabadság tiszteletben tartása mellett folynak majd le a választások. Ezt várjuk. És a kormány hát helyet kell hagyjon, teret kell adjon a civil társadalmi szerveződéseknek. Az munkajogok területében magadás vállalásokat tört, hogy javítja a helyzetet, és van is előrelépés az egészség, a munkaköri egészség, munkabiztonság ügyében. A kormány teljes mértékben figyelme kell vegye az illó ajánlásait, például a szervezkedési szabadságot a munkahelyem, és az Európai Bizottság képviselő helyesen utalt arra, hogy a ILO egyezményhez kell igazítani a munkatörvénykönyvét az export területeken is, Bangladesh, Bangladesben, diplomáciai konzultációk során folyamatosan vagyunk a figyelmet a kapcsolatteremtés során, kapcsolataink során a bizottság véleményére mindig felhívjuk a kormány figyelmét, tovább is ezt tesszük majd. Um, Mr. Calvin. Calvin úr következik. Elnök úr, köszönöm szépen. Nem mondta, hogy mennyi időt beszélhetek. Úgy veszem, hogy akkor az kedvem szerint mondhatom, amíg akarom. Nem azért figyelembe veszem az időkorlátokat. Először is szeretnék köszönetet mondani a nagykövet úrnak és a társintézményeknek, hogy itt vannak ma velünk. Ahogy most beszélek itt, közben gondolkodom is egyben, mert valami nagyon könnyű a helyzet. Azon gondolkodom, amit a társintézmények tettek, egy nagyon jól kiegyensúlyozott üzenetet fogalmaztak meg és tulajdonképpen megadja az útmutatást, és Bangladesnek tulajdonképpen a sorok között kell olvasni. Ezt nagyon diplomatikusan tették, nagyon más természetesen az, az amit az egyes parlamenti képviselőknek közölnek ezzel, akik majd a folyosókon ezekről beszélhetnek. Egyre fokozódó aggodalom tapasztalható arról, hogy hogyan értelmezik az Európai Unió Banglades kapcsolatokat. Valójában különböző, egészen másképpen néz ez ki, mint ez a nagyon kiegyensúlyozott megközelítés, amit ma hallottunk. Természetesen értem a nagykövet úrnak a helyzetét és a társintézményekét is. Tudom, hogy miért ilyen módon fogalmazták meg az üzeneteket ezen a nyílt fórumon. Azonban az egyének, akik eh, próbálnak egyensúlyt eh, fenntartani a növekvő, egyre nehezebb eh, tartalmú üzenetek továbbítása között, és a nagy értékelem a társintézményünknek a, azokat a az eredményeket, amiket elmondtak, hogy mennyire nehéz eredményeket elérni, és utalok itt arra, hogy épp ma hallottam, hogy a külszolgál, külügyi szolgálat ö, szerint sokkal többet kellene tenni. Az Európai Parlament nagyon sok tagja ö, pontosan ezt mondták el és most ilyen lett a nyelvezet, így fogalmazzák meg azt, ami aggasztja őket. Ezt az írásos anyagot kaptam, hogy ezt kell elmondanom itt a mai napon, de én ezt nem teszem, mert meggyőződésem, hogy most eljutottunk egy olyan szintre, ahol egyértelműen, abszolút világosan kell fogalmaznunk a tekintetben, hogy hol is tartunk. A ö, nyilvánvalóan a társintézmények is hasonlóan látnak sok minden dolgot, de még mindig az az álláspontjuk, hogy az eredmény talán előbb megszületik, hogyha diplomatikus nyelvezeten fogalmaznak. Én ennél sokkal egyértelműbb és világosabb leszek, én egy nagyon tisztességes módon látom a helyzetet. Ha csak nem látunk valamilyen komoly, konkrét eredményt, méghozzá rendkívül gyorsan, akkor én attól tartok, hogy ö, ö, útakadályok fognak feltüremkedni itt a házon belül, amik akadályozni fogják a pozitív eredményeket az unió-bangladesi kapcsolatokban nem szerettek bigfa nyelvet használni, de látjuk, hogy mik a problémák, látjuk, hogy mi történ, mik történnek a szomszédos országokban, és hosszú ideig, és a, ez a szakbizottság útmuta volt ebben, hogy nagyobb kereskedelmi teret kell adni Bangladesnek, figyelembe véve a válsághelyzetet, értem a kollégáknak az üzeneteit, hogy itt az idő, hogy most már konkrétan állásfoglaljunk e tekintetbe. Tisztelt elnök úr, még egyszer én ezt az üzenetet nem akarom még tovább hangsúlyozni, de természetesen teljes mértékben elkötelezettek vagyunk hogy azok a kereskedelmi csomagok, amik folyamatban vannak, azok menjenek előbbre, és ne történjen visszalépés, de ehhez az kell, figyelembe véve mindazt, ami itt mögöttem elhangzott, hogy a parlamentnek látnia kell most már valamilyen konstruktívabb eredményeket. A szavak önmagukban, és különösen a szép szavak önmagukban már nem elegendőek Hat másodperccel már túl vagyok, itt elmondta a figyelmét kedves kollégámnak és barátomnak, de nem fogom ezt kihasználni. Thanks a lot for the clear words. Köszönöm szépen a nyílt szavakat. Most pedig a delegáció ö, ö, a elnök asszonyát, Lambert asszonyt kérem meg, neki adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Én nem számítottam arra, hogy itt szóljak hozzá, de azt mondanám, hogy számos aggodalom, ami felmerült, már megvitáltásra került a nagykövet úrral is. Szeretnék rámutatni arra, amit a rohingyák okozta válsággal kapcsolatban hangzott el az országban, már ugye korábban volt nagyon sok képesség, hogy működni tudjanak a különböző szolgáltatások, ez nagyon fontos volt, és azt is tudjuk, hogy a nemzetközi közösség nem lép fel olyan mértékben, mint hogy ez szükséges lenne Bangladesnek. Ez két dolog, ezeket mindenképpen ugyancsak meg kell említeni, amikor az egész helyzetről tehát értékeljük. Van néhány kérdés a munkajog területén, ennek kapcsolata az exportáló övezetekkel. Ez jó régóta így van, ezről már többször beszéltünk bangladesi látogatások alkalmával is, és a nagykövet úrral is többször megvitattuk ezt. Én úgy gondolom, hogy a eredményt lehet elérni, és gyorsabban kell elérni. Az aggodalmak arra vonatkozóan, hogy mi fog történni az átmeneti időszakban, ez is aggasztó. Sok előrehaladás történt, és ami az árképzést illeti, nagyon kis üzemek, de vannak olyan üzemek, amelyek nagyon jól működtek, a, vagy javították a normáikat környezetvédelmi szempontból is, és ez nem hatott ki az árképzésre. Tehát van beruházás, befektetés, csak ugyanakkor meg nem térül meg ez a pénz, mert egy kérdés az, hogy fenntarthatóságot akarunk, kérdés, hogy mennyire hajlandók ezt az emberek megfizetni. Tehát figyelembe kell ezeket is venni. És vannak olyan kérdések is, amikor, amik azkor vetődnek fel, amikor a legkevésbé fejlett országok közül Banglades kikerül majd a közepesen fejlett országok körébe. Kérdés, hogy kellően gyors-e ez a fejlődés ahhoz, hogy ez módosítani tudjon elemeket. Elnök, köszönöm szépen. Akkor most az árnyék jelentők két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Valójában szeretném megemlíteni a gazdasági, társadalmi színvonalat, amit az európai kereskedelmi politika segítségével sikerült elérni. De itt most egy technikai jelentésről beszélünk, amit az Európai Bizottság készített, és ami figyelembe veszi a stab- bangladesi stabilitási paktumot. Ezzel kapcsolatban szeretnék néhány észrevételt tenni. Először is a munkajognak a tiszteletben tartása. Szerintem Banglades továbbra is fokozatosan javítja a szakmai területen uralkodó jogszabályait, és a társulási szabadságot is igyekszik betartani, illetve szankcionálja azokat, akik ezt nem teszik. Az épületek biztonságával kapcsolatos helyzet továbbra is aggasztó, és a különböző üzembezárások, amiket a bíróságok hoztak, szerintünk ez nagyon sok munkavállalót fog érinteni, olyanokat, akik a ruházati iparban dolgoznak. Ellenőrzésre, szabályozásra van szükség, és ez fel fogja vetni az eddig elvégzett épület, eddig elvégzett előrehaladást is. Ha jól tudom, akkor nincsen olyan tanulmány, amelyik be tudná mutatni, hogy az ország kormánya képes egyszerűen megfelelően szabályozni mindezeket a különböző helyzeteket. Véleményünk szerint ez külön figyelmet kíván a bizottság részéről, és meg kell erősíteni azon erőfeszítéseket, amelyek arra irányulnak, hogy ezek a szabályok 2019-ig alapvetőek legyenek. Ezek alapvetőek a stabilitási paktum szempontjából. Valójában azt kell elérni, hogy a helyzet kielégítő legyen ez kompromisszumot is jelent az Európai Uniónak és a bangladesi kormánynak csak együttműködéssel sikerülhet ezt elérnie, oly módon, hogy ez fenntartható módon valósuljon meg. Még sok a tennivaló, ezt sokan elmondták, választások is közelednek, politikai, stratégiai szempontból ez is fontos. Még egy dolgot vennék még fel, egy ütemtervet kellene készíteni, ami konkrét fellépéseket, adatokat tartalmazhatna, és akkor következő kormánynak meg is lenne, hogy hogyan tudja betartani a Nemzetközi Munkahogyi Szervezetnek, az ILO-nak az egyezményeit is. Köszönöm, elnök úr! Kari úrhoz hasonlóan én is úgy vagyok vele, hogy nem akarok túlságosan vészmadár lenni, de kifutunk az időből, már ami a biztonságot illeti. Az óra ketyeg, előrelépések történtek az elmúlt időszakban, de még mindig több ezer munkavállaló dolgozik veszélyes körülmények között a ruhaiparban. Amikor a technikai helyzetjelentésről beszélünk, úgy gondolom, hogy a jelentésnek egyértelműek a tény megállapításai, de lépéseket kell még tenni hogy a helyreállítás vagy az állagjavítás megtörténjen. Addig folytatnia kell ennek a platformnak a működését, amíg a koordinációs sejt át nem tudja venni ezeket a feladatokat. Egyszerűen kifejezve mindannyian tudjuk, hogy a kormány bár tett lépéseket, erőfeszítéseket még nem rendelkezik kapacitással arra, hogy a munkahelyi egészségbiztonság követelményeit biztosítsa a ruhaiparban. Az Európai Parlament sürgette az Európai Parlamentet, a bangladesi kormányt arra, hogy a trans, trans, az átmeneti megállapodást ültesse át a gyakorlatba. Uh, uh, words of the uh, ambassador didn't address. A nagykövet úr nem beszélt el az Európai Parlament ezen követeléséről. Közben ketyeg az óra, és az Európai Bizottsághoz is fordulok, a kereskedelmi főigazgatósághoz és a külügyi szolgálathoz. Önök szerint mennyire fontos a bangladesi megállapodás az önök számára, az intézményük számára, a bizottság számára, és eh, mik lesznek a következő lépések hogyan lehet a bangladesi kormányt arra késztetni, hogy megfeleljen a magas szintű találkozón megállapított kötelezettségeknek. Nem csak a megállapodásról van szó, mik a következő lépések, és hogyan tudják biztosítani, hogy az akkordot kipenderítsék az országból a következő napokban. Köszönöm szépen, elnök úr. Sustainability Compact is bedoeld om de rechten van werknemers te beschermen tegen uitbuiting door grote bedrijven. A munkavállalói jogokat biztosítani kell, és a kizsákmányolást elkerülni a nagy cégek által. Látjuk, hogy mi történik a hatalmasak még hatalmasabbak lesznek a szegények kárára a legszegényebbek ennek mindig az áldozatai. die ondergrens, dan sla je er een bres in en dan gaat het verder afkalven. Dat is slecht voor. Eh, nagyon fontos, hogy a felté- munkafeltételek a dolgozóknak javuljanak Bangladesben és éppen eznek lesz majd hatása az összes dolgozóra az egész Dél-Kelet-Ázsiában, és következésképpen az egész világra is kihathat ez. A megállapodás az öt évre szól, rövidesen lejár, és nem engedhetjük meg, hogy ez ne kerüljön megújításra, tekintettel arra, hogy e megoldalás nélkül a fenntarthatósági paktumunk sem lesz életképes, és nem új lesz megújítható, ami ezért kéri a parlament, nem elégedhetünk meg azzal, hogyha nem újítjuk meg. Nagykövet úr, nagykövet úr kíván választ. Very brief, please, not read. Csak nagyon röviden kérem, és kérem, hogy ne olvassa fel. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy még ad egy kis időt, hogy válaszoljak néhány felvetésre, illetve aggodalomra, amit barátaink fogalmaztak meg. Nos, ahogy már említettem, a hozzászólásomban, és a kormányom is már több alkalommal elismételte, elmondta a múltban, egy dolognak nagyon világosan kell látni egy dolgot. Az akkord sosem fog teljesen kimenni Bangladesből. Volt egy megoldás, hogy öt évig még maradhatnak. Ez az időszak, ez most már lejár, Ráadásul említettem, hogy annak érdekében, hogy folytatni tudják a tevékenységük felszámolását Bangladesben, felhívást intéztek, a, illetve felebezést nyújtottak be a legfelsőbb bírósághoz, a legfelsőbb bíróság ezt most vizsgálja, és informális módon az érintettek közötti tárgyalások folyamatban vannak. Azt várjuk és reméljük, hogy olyan eredmény fog születni, ami elfogadható lesz valamennyi érintett félnek e tekintetben. Más kérdésekben gyorsabb eredményt, előrehaladást elérni, ez egy olyan ágazat, amelyik létfontosságú Banglades számára. Nem szabad ö, gyors eredményeket várni, amennyire ö, gyakorlatban megvalósítható, gyorsan kell eljárnunk, de a gyors megoldások nem adnak igazi választ egy olyan ágazat problémáira, ami létfontosságú egy olyan ország számára, mint Banglades. Ha visszamegyünk 40 évet a történelemben, nagyon komolyan függöttünk az Európai Unió ö, támogatásától, segélyeitől függtünk. Most nem mondom azt, hogy ezt a kereskedelem teljes mértékben kiváltotta, de most már legalább van kereskedelmünk. Tehát ez az a folyamat, amit lehetővé kell tenni, hogy folytatódjon. Ugyanakkor ez egy példa más ruházati cikk előállító országok számára is. Banglades nagyon szorosan együtt dolgozik barátaival, és ezt kell tennünk. Barátaink nélkül is csak ezt tudnánk tenni. Ez a válaszom a barátainknak, akik észrevételeket fogalmaztak meg. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Bizottság már reagálni? Köszönöm, elnök úr. Szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottság is egyértelművé tette a bangladesi kormány előtt, hogy az Európai Uniónak konkrét tartós intézkedéseket kell látnia, biztosítandó azt, hogy tiszteletben tartják a munkavállalói jogokat, azért, hogy ez indokolja a kötelezettségvállalásunkat az Everything But Arms megállapodás keretében, illetve az általános kedvezményrendszer keretében a legnagyobb kedvezményelve alapján, amit Pakisztánnak nyújtunk. Az fokozott szerepvállalásunk keretében technikai vizsgálat is történt szeptemberben. Ennek a látogatásnak az eredményeit várjuk. A fenntarthatósági megállapodás, illetve az IBA tényfeltáró látogatás eredményei függvényében a bizottság megvizsgálja a következő lépések lehetőségét. Köszönöm szépen. Külügyi szolgálat. Nem tudom sokkal kiegészíteni ezt. Mi is részt veszünk az EBA szerepvállalásában a bizottsággal együtt. Mi is csak ezt tudjuk tenni, ösztönözni Bangladest arra, hogy valódi előrelépés történjen. Uh, a megalapodást támogatjuk, ez nagyon fontos lépés az ágazat számára, és nagyon fontos, hogy konstruktív szerepvállalás történjen minden érdekelt részéről. Köszönöm szépen ezt a témát, akkor le is zárhatjuk az előadó Kerem úr szavaira emlékezzünk, pontosan elmondta, hogy mennyire sürgető ez a kérdés, választ kell rá találnunk. Nézzük a 23. napi rendi pontot, a folyamatban lévő háromoldalú egyeztetéseknek a témája. Egy triálógust éppen lezártunk, nagy sikerrel. Fuszúr az előadója ennek, meg is adom a szót önnek. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban egy jó hírrel szolgálhatok, mert körülbelül egy órával ezelőtt egy pozitív, zárult trialóguson vagyunk túl a külföldi beruházások szűrésével kapcsolatban. Mint tudják, ez számunkra nagyon fontos volt, mert valamennyien meg voltunk győződve arról, hogy csak egy európai dimenzió lehet hatékony a külföldi beruházások szűrésében és ami nem arra irányul, hogy csökkentsük a külföldi beruház, beruházásokat, vagy befektetéseket, hanem a furcsa beruházásokat, amelyek mögött nincsen gazdasági logika, hanem politikai logika van. Nagyon messziről indultunk, körülbelül másfél évvel ezelőtt volt egy ke- saját kezdeményezésű jelentés a parlamentnek, majd néhány állam, Németország, Olaszország és Franciaország kézbe vette a dolgokat, és azt kérték a bizottságtól, hogy dolgozzon ki egy jelentéstervezetet, Jean-Claude Juncker ezt nagyon gyorsan elfogadta, és akkor elkezdtünk együtt dolgozni, és meg kell mondjam, hogy novemberben lezárni ezt a háromoldalú tárgyalást, az nagyon szoros határidőket jelentett számunkra, és Bertlan Gömnek szeretnék köszönetet mondani a bizottság elnökét, aki segített tárgyalni a bizottsággal és a tanácssal. Ez fontos volt, hogy gyorsan haladjunk, mert a gazdasági világa jelenleg nagyon gyorsan mozdul, és már várták ezt a döntést európai szinten nagyon gyorsan dolgoztunk, de azt is szeretném mondani, hogy gyorsan és jól dolgoztunk. Tehát nem tettük azt, hogy a határidőket betartjuk, viszont a lényeggel nem foglalkozunk. Keményítettünk az álláspontján a bizottságnak, egy harmadik forgatókönyvet is bevettünk, a legrosszabbat, amikor egy tagállam negatív véleményt mond, akkor a bizottságnak kell véleményt mondania. Ez nem volt előre lejátszott mencs, és a kompetenciákat is bővítettük oly módon, hogy különböző ágazatok legyenek, amelyek őket figyelembe lehet venni a közbiztonság, a közrend szempontjából. És ezt a célkitűzést, a hatékonyságot, a pragmatizmust azt megőriztük, és olyan eszközt hoztunk létre, ami megfelel az állampolgárok várakozásainak és a vállalataink várakozásának is. Hát ez nem kis mutatvány volt, mert higgyék el, hogy egy évvel ezelőtt még nagyon kevés tagállam szeretett volna ilyen szűrési módszert, Marcel Proust mondta az elveszett idő nyomában, mert minden idő Kínától, Japánig, Kanadán és az USA-n köröztül mindegyiknek volt külföldi beruházás szűrő rendszere, csak Európának nem volt ilyenje. Ez, ezért szükséges volt, és azt kell mondani, hogy Európa egy nagyon szép kirakat, de nem szupermarket. Ez azt jelenti, hogy miután felülvizsgáltuk a védelmi eszközeinket, miután elfoga, el, e, elutasítottuk a kínai típusú ö, ö, piacgazdaságot. Most azt mondhatjuk, hogy az európai naivitásnak a végére értünk, és szerintem egy nagyon jó munkát végeztünk, legalábbis a parlamentnek a pozícióját, álláspontját figyelembe vették. Pontosan, mondja az elnök, gratulálok, szerintem is a parlament nagyon jó eredményt hozott. És gyors munka is volt. Két évvel. A jogszabály bemutatása után készen állunk, ez siker. Köszönöm. A második triológus egy safeguard szabályozás ügyében. Ez minden egyes kereskedelmi megállapodáshoz csatlakozik egy ilyen biztosíték, és most az Európai Bizottság nem egy konkrét, mint Kolumbia, Peru, Ecuador ügyében beterjesztett konkrét, hanem egy átfogó ilyen garancia záradékot kell bemutasson, amely Japán, Vietnámmal és Szingapurral kötendő három megállapodás tárgyában lesz majd releváns. Először egy politikai triológus indult az osztrák elnökség vezetésével tegnap. A tárgyalás három fő szakaszra, illetve halmazra bontottuk, illetve néhány alhalmazra. Néhány témát külön is tárgyaltunk, a kereskedelmi védelmi eszközök modernizálása a legszélsőbb, legperifériás régiók, és sorolhatnám. Néhány technikai módosító is született, a TI update ügyében és a legkülsőbb régiók ügyében történt előrelépés. A legtöbb parlamenti módosítót elfogadták a felek a többi intézmény részéről. A bizottság néhány szövegjavaslatot is beterjesztett a kompromisszum térjában. A parlamenti delegáció a kereskedelmi és fenntartható fejlesztési témában némi csalódottságra adott okot, hogy semmi sem terjesztett be a bizottság. Ez ezt a tényezőt nem nagyon értettük, mert hogy létező, most fennálló garancia szabályozásban vannak már a monitoringról, jelentéstételről, kereskedelmi fejlesztési eh, már pontok, a közép-amerikai államokkal kötött megállapodásokban voltak ilyenek. Úgyhogy az az eredményt követően hogy az osztrák elnökség, és az elnökség általában nem fogadta el a szövegmódosítóinkat, és nem volt. Áttörés. November 28-án lesz egy új triológus, reméljük ott majd sikerül. Jó. Akkor megyünk tovább a 24-es napi rendi pontra. Mint tudják, Per delegáció utazik Csillébe, még karácsony előtt, hogy megvizsgáljuk azokat a fejleményeket, amelyek a kereskedő megállapodás, a Csillével kereskedő megállapodás modernizációhoz kapcsolódnak, ezt fogjuk megvitatni, illetve a Csillében folyt tárgyalásokat fogjuk megbeszélni, amelyek folytatnunk a tárgyalásokat decemberben. Matthias Jörgensen, a latin-amerikai osztály referense itt van, 5 perccel megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Eltelt némi idő, mióta eszmét cseréltünk Chile tárgyában. Azt reméltem, hogy, némi, hogy nagyobb előrelépésről tudok számot adni, mint amiről mégiscsak. De még egy előzetes figyelmeztetés az, hogy ez a tárgyalás nagyon, folyam, nagyon fontos ugyan, de nem haladt olyan gyorsan és olyan mértékben, mint vártuk. Hogy némi háttérinformációt adjak. A tárgyalások novemberben, tavaly novemberben indultak, mikor indítottuk a folyamatot, egy nyitófordulóval, aztán volt egy lényegi forduló januárban, majd még egy követte májusban. A tárgyalási fordulók során jól haladtunk, sikerült az összes részünkről beterjesztett kezdeti javaslatot megvitatni, és ezek, be is számoltunk az egyes fordulók után készült jelentésekben. Igen, jó haladtunk e pontokban. Ezek ellenére azonban az is világosá vált, hogy vannak olyan területek, ahol sokkal nehezebb előrelépni Csillével, mint, mint hogy vártuk. Több olyan terület is van, ahol Chile nem igen hajlandó konstruktív módon ö, együttműködni, például a földrajzi származás megjelölése, vagy a befektetési bíróság, és általában a befektetés, beruház, befektetés védelem ügyében az RPR ö, egyes részein, például a szabadalmi jogok és a nyersanyagok tárgyában akadt el a dolog. Jún, tavaly június óta igyekeztünk megtalálni a kiutat ezekben az elakadt témákban, Csírevel kapcsolatban megvizsgálandó van előrelépési lehetőség, voltak találkozók is, a biztos és a új csilei tárgyalópartner között, mert volt egy váltás közben ott, és Juncker elnök és Pinyer elnök is találkozott októberben, hogy előrépésünk horizontális szinten, különösen a földrezi származás megjelölése rendkívül fontos nekünk, és a piaci hozzáférés, a kulturális javak körében, ezt Csile is egyébként szorgalmazza, és azt reméljük, hogy előre tudunk lépni, és már van egy nagyjából betervezett forduló januárra, Chile még megkerősít dátumot, Chilében lesz a forduló, tehát várjuk és függünk a meghívástól a csillai fél részéről. Általában továbbra is el vagyunk kötelezve a tárgyalások mellett. Fontosak, fontos frissíteni ezt a megállapodást. Meglehetősen régi és már elavult nincs benne például fenntartható fejlesztési fejezet benne, és a kereskedelem és nem esélyegyenlőség témájában is. Két adó szempontból is, meg szélesebb merítésben is fontos ez, és annyiban is, hogy üzenetet küldene arról, hogy Csillével együtt mi a szabály alapú kereskedelem és a kiszámított nemzetközi kapcsolatok hívei vagyunk. Ennyi volna az első körben leadott mondandóm. Köszönöm, tökéletes! időben befutott a külügyi szolgálat is, mint tudják. Most van tárgyalásban a társulási megállapodás, itt nem csak kereskedelmi egyezmény módosítása. Most három percben Közten Reuter úr ad tájékoztatást a társulási megállapodás állásáról. Köszönöm. Elnézést, hogy most futottunk csak be. Tudom, Csilletárgyában. tárgyában Gondolom. A modernizáció, igen. Pontosan egy éve tárgyalunk, tavaly november óta, és a politikai és együttműködési fejezetekben nagyon jól haladtunk. A csillai oldalon eh, érdekelt, proaktív és rugalmas hozzáállást tapasztaltunk. Nagyon széles körben, több kérdésben, migráció, nemzetközi békés biztonság témájában, és az első körben sikerült megállapodni egy sor dolgban, persze ezeket majd meg kell vizsgálni, 38 fejezetben. Nyitva áll még 11, ha jól tudom, fejezet, Mutatja ezt tehát, hogy eh, kb. 75%-a a szövegnek többé-kevésbé lezárása került. Ebből a szempontból tehát eh, pozitívak lehetünk. De hát vannak nehéz kérdések, adójog, adóügyek, a atomfegyverek terjedésének, atomfegyverek eh, terjedése megállítása, és egyéb kérdések, amelyek európai érteket érintenek, Chile részéről is érzékelhető a hozzáállás, hogy sikerrel zárjuk le a modernizációs megállapodást és a politikai-gazdasági együttműködés új területét. Nyissuk meg. Közép-magas jövedelmi ország most már Chile, úgyhogy inkább egyenlő felekként tárgyalunk, és, és a, a fejlődő országok segítésében közösen érdekelt államokként tárgyalt, tehát, vagy felekként tárgyalunk velük. Megvitattunk olyan kérdéseket is, mint az intézményi aspektusai a megállapodásnak, mert hogy erősen kötődik a kereskedelmi fejezetben tárgyalt kérdésekhez is, és vannak olyan ügyek, melyek gazdasági jellegűek, vagy ahhoz kapcsolód, azokhoz kapcsolódnak. És persze hatással lehet a kereskedelmi tárgyalás is, és ezek mind nyitva állnak. Egész évben ö, elégedettek vagyunk az előrehaladással, a közeljövőben nem várunk hivatalos tárgyalási fordulót, persze függ ez attól is, hogy haladunk a kereskedelmi kérdésekben. De ez nem jelenti, hogy ne volnának szakmai, technikai eszmecserék is, jó rész videokonferenciák formájában addig, melyek révén a szöveget lehet tovább finomítani. Optimisták vagyunk, ugyanakkor realisták is. Tudjuk, hogy az igazán kemény dió még a, a még nyitváló kérdésekben megtalálni a közös nevezőt, és ott némi türelem kell még. 2019 ö, ö, jó részét még majd ezekre a tárgyalásokkal kell töltenünk, de hogy a tagállamnak is jeleztem, a reggel találkoztam a tagállami képviselőkkel, jó kilátásaink vannak a sikerre. Köszönöm. 2019 lesz az az év, amikor nagyon sok pozitív fejlemény várható az Európai Unióban, reméljük. Jelentéstevőnk már készen áll, és át is adom a szót 5 percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném üdvözölni a bizottság képviselőit, illetve a külügyi szolgálat képviselőit, valamint a csilei nagykövetet, valamint munkatársait. Először is eh, szeretném kiemelni még egyszer azt, hogy milyen fontos a megújítás ennek a megállapodásnak. Ebben egyetértünk mindannyian, Jogerksen úr írta ezt alá a század elején, Ami az ambícióinkat illeti, és a kereskedelmi kapcsolatok mélységét, azóta ebben a tekintetben már előreléptünk, és a kereskedelmi megállapodások, amelyek azóta születtek, azt mutatja, hogy lehetőségeket veszítünk, hogyha nem újítjuk meg ezt a megállapodást. Viszont aggaszt engem az, hogy milyen változások történtek a kilátásainkat tekinte, tekintve. Az Európai Parlament néhány évvel ezelőtt egy megállapodásról még tudott szavazni, ez nehéz volt, de lehetséges. Most úgy tűnik, mintha ezek a remények eloszlottak volna, hogyha elkezdődik a tárgyalás, észszerű, hogy legyenek nehézségek, amikor a technikai részletekre térünk. Engem viszont az aggaszt, hogy miért állt be ez a változás, mik az okai, van-e még azon túlmenően valami, hogy technikai nehézségek merülnek fel, egy konkrét aspektusban, amikor nehézségek merülnek fel, más tekintetben tovább haladhatnánk. A bizottság 18 javaslatot tett közzé, a csillei fél 8-at tett közzé, a fenntarthatósági hatástanulmány valamikor január végén jelenik majd meg a várakozások szerint. Nagyon örülök, hogy már egy első párbeszéd megindult a civil társadalommal, idén májusban a megállapodással kapcsolatosan, és júniusban és novemberben voltak dialógusok a civil társadalom bevonásával is, hogy a fenntarthatósági hatást megvizsgáljuk. Ez azért fontos, mert a civil társadalmat egyrészt be kell vonni a folyamatba, de az is lényeges, hogy felismertük ennek a szükségességét. Az Európai Unió és Chile részéről a főtárgyalók nem változtak. Az alkalmazási kör vonatkozásában szeretnék többet tudni, a részleteket megtudni, hogy milyen okok miatt nem lehet időközben más területeken előre haladni. Másrészt viszont azt gondolom továbbra is, hogy nem szabad az a megállapodás tartalmával kapcsolatos ambíciót csökkenteni, ami az új piacra jutási szabályokat illeti, a, a földrajzi megerőléseket, illetve a szellemi tulajdonjogra vonatkozó szabályokat. Nagyon fontos, hogy ez egy persze nagyon komplikált a aspektus, illetve a befektetővédelem és befektetésvédelem. Mert többször voltam Csillében, és amikor a szenátus és kongresszus látogatást szervezett Brüsszelbe, akkor is kiderült, hogy nem igazán ismerjük azt a modellt, nem ismerik különösebben azt a modellt, amelyet a, az Európai Unió működtet. Nagyon nehéz olyasmiről tárgyalni, amit nem ismerünk, tehát egyfajta pedagógiai erőfeszítést is kell tenni, hogy megismerjék a modellünk, modellünket, hogy ez miből áll, a jelenlegi modell hogyan áll össze, Véleményem szerint az ESDS eh, jól működik, bár vannak nehézségek. Eh, természetesen 17 eh, mm, befektetési megállapodás a tagállamokkal tartalmazza az esds Az új parlament a konfliktus megoldás vajon támogatni fogja-e. Ez mindenképpen előrelépés volna a demokrácia, a multilateralizmus számára. Meg kell védenünk ezt a modellt globális szinten is. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak itt erőfeszítést kell tennie. Az Európai Uniós képviselet Csillében és erőfeszítést kell, hogy tegyen. Ez az a, lehet, hogy ez az az elem, ami a további haladást megakadályozza. Kérdésem a bizottsághoz végül. Az elmúlt időszakban 97-98 eh, százalékról beszéltünk, eh, Európa pedig 75 nál tart. Miért nem tudjuk nagyobb mértékben kihasználni a kedvezményes vámértékeket? Köszönöm. Most szeretném a csilei nagykövetet eh, megkérni, hogy három percben válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék sok sikert kívánni a csilei látogatáshoz, bizonyára nagyon érdekes látogatás lesz, megismerhetik országon valóságos helyzetét, illetve a kihívásokat, ami a fejlődést, fejlesztést illeti. Nagyon érdekesnek tartjuk a tárgyalások felgyorsítását. Nagyon fontos, hogy ez a megállapodás felújításra kerüljön. Ez a kötelezettségvállalás olyas valami, amit Csile elnöke is októberben, amikor a bizottság elnökével tárgyat Brüsszelben megerősített. Optimista vagyok, természetem szerint. Optimismo respecto a la negociación és remélem, hogy folytatni tudjuk a tárgyalásokat olyan területeken is, ahol véleményeltérés van között, közöttünk, a megközelítésben, módszertanban. Összességében látják, hogy előrelépés történt különböző területeken, ágazatokban, az együttműködési politikában, de a gazdasági, kereskedelmi területeken is ezek fontos előrelépések úgy gondolom, hogy rövid időn belül még nagyobb előrelépésre számíthatunk, Ami pedig a földrajzi megjelöléseket illeti, ez az Európai Unió számára nagyon fontos téma. Ennek tudatában kell lennünk, tudjuk, hogy mit jelentenek ezek a megjelölések, és számolunk is ezekkel. Ez nem újdonság számunkra, sőt, nagyon fontos dolognak tartjuk. Meglátjuk, hogy hogyan tudjuk ezt a koncepciót úgy kialakítani, hogy a kereskedelmi megállapodásban is figyelembe lehessen venni. Mi nem ellenezzük a földrajzi megjelölések használatát, csak lehet, hogy a, a koncepcióban van egy módszertanban van vitánk és hogy hogyan különböztetjük meg a védjegyek koncepciójától. Mi nyitottak vagyunk az új tárgyalási forduló megszervezésére. Reméljük, hogy ebben a fordulóban már a szolgáltatási területre is ki tudunk térni, A scoping paper két évvel ezelőtt jött létre, szeretnénk gyorsabban haladni, dinamikusabb tárgyalást szeretnénk. Mexikóval két évig tárgyaltak, tudomásunk szerint. A részünkről megvan minden akarata tovább lépésre. Szeretnénk a következőben lezárni a tárgyalásokat, ez a mi szándékunk, és remélem, hogy minden áll állampolgárunk érdekét szolgálni fogja ez a megállapodás, és hogy a jövő évben le tudjuk zárni a tárgyalásokat. Köszönöm, Matthias. Úgy látszik, hogy a jövő évben sok jóra számíthatunk, ahogyan a nagykövet úr elmondta. Ön hogy gondolkodik erről? Köszönöm szépen, elnök úr. Absolutely right that there's a úgy gondolom, hogy az nagykövet úr nagyon jól elmondta, hogy nagyon komoly az elkötelezettség, és ezt Pinyela elnök is ratifikálta, és Juncker urak októberi találkozójuk alkalmával. Én úgy gondolom, hogy egy dolgot szeretnék azért megemlíteni, amit a képviselő azt hogy mondott, hogy nem szabad az ambíciókból leadni. Nagyon fontos, hogy ezt szem előtt tartsuk, mert először is nagyon jó kapcsolatunk volt, jó ö, megállapodást hoztunk tétre, és hogyha modernizálunk, akkor eznek ambiciózusnak kell lenni. És egy jó kereskedelmi beruházási befektetési alapot kell, hogy adjon az elkövetkezendő évekre. A másodikok pedig az, hogy olyan kell létrehoznunk, amit el tudunk adni a más érintetteknek is, azaz a tagállamoknak és az Európai Parlament is, amit elfogad. Tehát ez fontos, ezért fontos, hogy erre még vissza tudjunk térni, és olyan eredményt hozzunk létre, amihez meg tudjuk nyerni a támogatásokat. Természetesen van lehetőség ennek az elérésére, figyelembe kell venni a különböző érzékenységeket mindkét oldalon, úgy, ahogy ezt a a nagykövet úr is említette. Értem, hogy van egy olyan kívánság, hogy minél előbb menjünk előbbre a piacra jutási kérdésekben, ugyanakkor, hogyha megvannak az előrelépések, és együtt kell dolgoznunk annak érdekében, hogy megfelelő ö, megoldást találjunk például a földrajzi nevek ügyében, de mindenképpen előre szeretnénk menni, és ez jól halad. Tökéletes, mondja az elnök. ugyanez a véleménye a külszolgálatnak, és válasz igen, ugyanez a meglátásunk, még akkor is, hogyha a téma egy kicsit más, amiben meg szeretnénk állapodni, és a parlament egyes tagjai is ezt említették. Már eddig is elég sokat elértünk, mert sok kérdésben azonos a látásmódunk Csillével, de van még néhány cikk, amelyet meg kell vitatnunk. Reméljük, hogy a, persze minden változik, de reméljük, hogy a jövő évben ezt véglegesíteni tudjuk, és a kollégákkal együtt. Nagyon jó, mondja az elnök, remélhetőleg. Ó, bocsánat, Szalváti úrnak megadom a szót. Elnézést kell kérnem, de itt van nekem egy szövegem, és ezt a szöveget én fel szeretném olvasni, hogyha megengedi. Először is teljesen világos, hogy a jelenlegi modernizációs folyamat, amit vizsgálunk, arra irányul, hogy hogyan tudjuk a jelenlegi egyezményeket kibővíteni, a bilaterális kapcsolatokat az Unió és a Csile között. A 2017-18-ban volt egy kis leépülés, vagy le, az energia, az elektronikus kereskedelem, a KKV-k és a közbeszerzés területén és lépnünk kell. Különböző szabályokat kell a beruházásokra is behozni, amelyek a jelenlegi bilaterális megállapodásoknak lépnének a helyében, amit Chile és különböző tagállamok kötöttek és fontos, hogy az új modell az egy befektetés védelmemmel is párosuljon, és a közberuházás, közbefektetéseket is figyelembe vegye. A nem tarifális akadályoknak a lebontása is fontos nekünk, az uniónak és a parlamentnek, ezeket a kezdeményezéseket a júliusi saját kezdeményezésű jelentésükben már beépítettük. Az ajánlások mutatták a stratégiát is, és a három for- tárgyalási fordulót is, amire eddig sor került. A mik azok a konkrét területek, amely, ahol eredményeket értünk el. Fontos, hogy megnézzük, hogy mik a azok a területek, ahol nehéz haladni, és mik a legnehezebb fejezetek. A geopolitikai kontextusban Chile jól bizonyítja elkötelezettségét a kereskedelem liberalizálása mellett. A Mercosur, India, Kínával is vannak kapcsolataik, és több ország a 4,8%-os volt a gazdasági növekedése, és az új megállapodás, partnerségi megállapodás december, 2018. decemberben fog életbe lépni. Hogyan a, illeszkedik a tárgyalásaink ezen fejleményekhez? Európa továbbra is prioritás Csillének és Kínának. Kollégák néhányan említettek különleges fejezeteket, mint a lehetséges szankciók, ha nem tartják be a szabályokat, vagy a, az egyenjogúsági fejezeteket. Ezekről a partnereinkkel előzetesen beszéltünk, és fontos, megvizsgáltuk, hogy mik az előzetes reakciók. Ez Emily Clark részéről. Köszönöm, mondja az elnök, és néhány kérdést tisztázni is tudunk majd nyilván a, válasz, a látogatásunk során. Imár, szeretné befejezni? Köszönöm szépen. Szeretném még egyszer megerősíteni, hogy természetesen mi szeretnénk, hogyha az ambíció ott maradna, ahol eredetileg elképzeltük, de nehéz ezeket az aspektumokat, aspektusokat mind összeegyeztetni, ezek nehézítik, nehezítik a tárgyalást. Szeretném, hogyha válaszolna a kedvezményes vám kulcsokkal kapcsolatos kérdésemre, ami pedig a nagykövetet illeti. Az Európai Parlamenti Delegáció nem sokára ellátogat Csillébe, szeretnénk, hogyha nagyobb segítséget kapnánk abban, hogy gyorsabban haladjanak a tárgyalások. Köszönöm szépen, Meklákin asszony felszólalásáért az ön véleményét mindenképpen figyelembe fogjuk venni. Nagy követ úr, van-e mondani valója? Köszönöm szépen. Az egyetlen dolog, amit még hozzá tudnék tenni, Immaculada nagyon jól ismeri Csillét, és eh, nagyon eh, sokat dolgozott a megállapodáson, a tárgyalásokon. Nagyon fontos, hogy Európa hogyan viszonyul Csilléhez. Európa referencia Chile számára nem csak eh, kereskedelmi, társadalmi kérdésekben, hanem az értékek és elvek területén is. Ez csak retorikának tűnik, de ez alapvető fontosságú kérdés Chile és Európa kapcsolataiban. Az Európai Unió hozzáadott értéket képvisel számunkra. Chile számára a harmadik legjelentősebb kereskedelmi kapcsolatot jelenti az Európai Unió, de ami az integrációs modellt illeti, és az emberi jogi értékeket és a jogállamiság értékeit, illetve a politikai gyakorlatok, a kereskedelmi kapcsolatokban fenntartott gyakorlatok, ez nekünk hozzáadott értéket jelent és referenciát, Éppen ezért fontosnak tartjuk a társulási szerződés megújítását, és ennek a kereskedelmi pillérét is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Meggyőződésem, hogy ezt még részletesen meg fogjuk majd vitatni egy jó üveg csilei vörösbor mellett. Köszönöm szépen. Vannak-e észrevételek? Talán egy nagyon rövid választ adnék Nyerő asszonynak a igen, az US, a Csile esetében magasabbak a megállapodásokban a, és a vállalatok jobban kihasználják a preferenciákat, amiket mi kínálunk, mint ahogy ezt teszik a mi vállalataink. És azt hiszem, ez nehéz azt mondani, hogy ennek egyetlen egy oka van. Úgy gondolom, hogy bizonyára az egyik ok az az, hogy talán nem kellően ismertek ezek, mi ezt vizsgáljuk, nem csak Csillével kapcsolatban, hanem más megállapodásokkal kapcsolatban is valószínűleg lehetne többet tenni, hogy a KKV-knak jobb információt adjunk de természetesen ez nagyon nagy mértékben a tagállamoknak a feladata, az ő szerepük, hogy nekik kell biztosítani azt, hogy a vállalatai kihasználjanak minden olyan lehetőséget, amit mi elértünk a kereskedelmi megállapodásokon keresztül. Ez nagy mértékben a tagállamok vállán nyugszik, hogy milyen tevékenységeket és hogyan tudják ezt dinamikusan kihasználni. Köszönöm, mondja az elnök, ezzel a 24-es pontot lezártuk. Köszönjük nagykövet úrnak és a követségi munkatársaknak a jelenlétét. Most pedig a 25-ös pont következik. Ma délután, latinamerikai délután tartunk, most pedig Mexikó következik. Üdvözlöm a mexikói nagykövetség képviseletében jelenlévőket. Mexikóval a kereskedelmi megalapodás vége felé járunk. Volt egy tényfeltáró delegációnk júniusban, és most van az új NAFTA, van az MCA, és a környezet egy kicsit változott időközben, és szeretnénk megismerni a véleményeket, illetve hogy hogyan tovább ezzel a megállapodással. Mexikó. Köszönöm szépen, hogy ismertethetem ezeket a pontokat, még aztán utána is van egy. Csak hogy összefoglaljuk a Mexikóval kapcsolatos ügyeket, amit hosszan is lehetne mondani, azt megpróbálom röviden. 2016-ban kezdtük a tárgyalásokat, nagyon gyorsan jutottunk előbbre, nagyon hatékony és nagyon intenzív tárgyalási folyamat volt ez. Idén fejeztük be 2018 áprilisában egy rendkívül ambiciózus és átfogó politikai megállapodás alakult ki a kereskedelmi eh, ügyekkel foglalkozó biztos és a mexikói kormány között eh, gazdasági miniszter is részt vett ebben. Azóta a, végle, eh, a részlete kérdéseken dolgozunk, ezeket a különböző elemeket próbáljuk konkrétan részleteiben is megfogalmazni, illetve megfogalmazni és nyilvánosságra hozni ezt a szöveget. Már vannak szövegek, amiket már eddig is közreadtunk, és azóta pedig tovább dolgozunk nagyon intenzív módon Mexikóval közösen, annak biztosítása érdekében, hogy a végleges szöveget is mielőbb közreadhassuk. Nagyon közel állunk már ahhoz, hogy az elkövetkezendő napokban ö, nyilvánosságra hozzuk azt a szöveget is, amit még nem hoztunk ö, ö, nyilvánosságra, például a ö, termék specifikációkat, a különböző vámszabályokat, a ö, gépjárművekre veze, ö, vonatkozó mellékletet, a ö, gyógyszeripari termékekre vonatkozó mellékletet, és még a piacra jutási, szolgáltatási és termékekre vonatkozó mellékletet is napra publikálnunk kell. Ez a, pedig az láthatósági gyakorlatot illeti, Mexikóval együtt tesszük ezt, ez azt jelenti, hogy ugyanakkor ugyanazt a szöveget hozza nyilvánosságra a Mexikó és mi is jelenleg a jogi kapcsolatok munka folyik, jogi csapatok küldtek le együtt, és dolgoznak a szövegeken, mert azt akarjuk elérni, hogy mielőbb be tudjuk fejezni a hivatalos munkát, és a javaslatokat tudjuk előterjeszteni aláírásra és zárásra azt szeretném mondani, hogy az egyetlen pont, ahol még dolgoznunk kell, és ami lényeges, ez, hogy ki kell tölteni a közbeszerzései mellékletnek bizonyos pontjait. Ha elolvassák a szöveget, akkor fogják látni, hogy vannak dolgok, amiket Mexikó vállalt a politikai megállapodás részeként, és ez szerepel a végleges megállapodásban, ezt kell az önök jóváhagyása elé terjeszteni, remélhetőleg a jövő év folyamán, és még dolgozunk, a, illetve dolgoztunk eddig is a mexikói kormányjal, ezt folytatni fogjuk az új, azt követően is, hogy december 1-én hivatalba lép az új mexikói kormány. Bízunk abban, hogy ez az ügy tovább fog venni, és ahogy említettem, amennyire csak gyorsan lehet, előbbre kívánunk lépni ezekkel a javaslatokkal, hogy véglegesíteni tudjuk ezt a megállapodást. Köszönöm. A társulási megállapodást és megbeszéltük, és most akkor a külszolgálatnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek. Mert Matthias már igen jó áttekintést nyújtott a helyzet állásáról. De persze a megalapodás politikai fejleményeket is lefed, együttműködési és kereskedelmi kérdéseket, egy globális megállapodás, melyet egy stratégiai partnerünkkel kötünk, és igen jó úton haladunk a modernizáció felé, amelynek mind a két fél hasznát látja majd. Alapvetően egy elvi megállapodás született a politikai és együttműködési részről már 2017 végére, és ezt követte a kereskedelmi részről folyó, szóló rész ebben az évben, így jogan mondhatjuk, hogy mind a két fél, Mexikó és az EU is megtesz mindent annak érdekében, hogy gyors és sikeres lezárásra vigyük ezt az ügyet. Mikor a szöveg véglegesül, akkor majd a belső eljárások révén némi időt vesz igénybe a véglegesítési és a jogi revízió, amelyről már elkezdődött, és amiről Matthias beszélt, amely nem kell, ennek intesse van, kell várni a, a tárgyas befejezését, aztán le kell fordítani ezeket a szövegeket, ez nem idő kell. Ám a fordítás után a megalapodást a tanácsnak adjuk át, a, a, a tanácsi tervezettel, elfogadásra szólt tervezettel, és azt követően reméljük megkapjuk azt a jóváhagyást, amely révén lezárul a folyamat, legalábbis a mi oldalunkon. Persze ide tartozik még a ratifikáció folyamata is, melyeket a tagállamokban kell majd lefolytatni. Hivatalos közleményben publikáció, és így tovább. Mint mondottam, rövidre fogom, mert a helyzet szerintem eléggé világos. Gratulálhatunk magunknak is, meg persze a mexikói partnereinknek, az erőfeszítésért és az eddig eredményekért. És várjuk a gyors lezárását. Annak, hogy még kevés, igen kevés nyitváló rendelkezésnek, amelyel dolgoznunk kell még. Ha van kérdésük, tessék szívesen válaszolok majd rá. Nagyon szépen köszönöm. A, úgy látjuk, a bizottság és a külügyi szolgálat részéről többször elhangzott, hogy igen közel állunk igen közel állunk a, a végeredményhez. Én már jelentéstevőként, te milyen közel állsz? Én már egy ideje dolgozom ezen a témán. Az elképzelés az volt, hogy december végére a technikai aspektusok tárgyalása lezáruljon, de aztán voltak technikai problémák, a, a fordítás és a szövegek felülvizsgálata. Ebben a szakbizottságban a költségvetés módosításokat mindig jóvá hagytuk, megszavaztuk, hogy a kereskedelmi főigazgatóság az erőforrásokhoz hozzájusson, és ezeket a tárgyalásokat le tudja folytatni. Ami magát a mexikai megállapodást illeti, nagyon fontosnak tartom az elvégzett munkát, és támogatom. Nagyon fontos, hogy megmutassuk, hogy jól és gyorsan lehet egyszerre dolgozni. A meglévő megállapodás óriási előrelépés eh, a tartalmat, az említést illetően, illetve hogy új aspektusokat, új szerű aspektusokat vesz figyelembe. Hangsúlyoznom kell, hogy a korrupció elleni harc és a pénzmosás elleni harcra is kitér, a kis- és középvállalkozásoknak külön fejezetet szentel, a kapcsolattartás és a weboldal a kisvállalkozások számára létrejött, ez minden kereskedelmi megállapodásban alapvető szempont. Aztán az piacra jutási feltételek, illetve a 340 földrajzi megjelölés, amelyeket elismertek, hogyha valamilyen változás történik a földrajzi megjelenések listájában, eh, ez elképzelhető, de nagy erőfeszítés történt a mexikói megállapodásban, eh, hiszen ott nem ez a modell működik, a, és hangsúlyozni kell a fenntartható fejlődési záradékot is, korábban ez nem volt része az megállapodásnak. Ez nagyon fontos, hogy legyen egy részletes fejezet erről, a 2030-as napirend végrehajtása érdekében, illetve a környezeti fenntarthatóság társadalmi és munkaerőpiaci fenntarthatóság szempontját is figyelembe vegyék. Hangsúlyozom, hogy gratulálnom kell Mexikónak azért, mert a 98-as egyezményt elfogadták, ez a nyolc legfontosabb egyezmény közé tartozik. Úgy gondolom, hogy kiváló munkát végeztek. Azt szomorít csak el, hogy a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos fejezet nem készült el. Minden esetre a 21. században ezt nem tehetjük meg, hogy egy ilyen egyezményben a nemek közötti egyenlőségről ne szóljunk. Az Európai Unió, illetve Mexikó Buenos Airesben aláírták a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos megállapodást eh, a kereskedelmi egyezményben nem végezhetünk fél munkát, és eh, úgy gondolom, hogy ezekkel a témákkal is foglalkozni kell. A külügyi szolgálathoz szeretnék intézni egy kérdést. A külügyi szolgálat az átláthatóság javítása érdekében nagy erőfeszítést tett, eh, javaslatokat tett az Európai Bizottság ebben az értelemben, és, és tájékoztatási adatlapokat is kiadott, de a társadalási szerződéssel kapcsolatosan nem így történt, egy globális eh, megállapodás három pilléren áll, és azt nem lehet, hogy eh, csak eh, az Európai Parlament és a civil szervezetek kapnak hozzáférést ehhez a pillérhez, Mexikónak is gratulálnunk kell az átláthatóségért. Köszönöm a szót. Thanks a lot. Köszönöm szépen. Egy valaki kérte a szót, Solc úr. For two minutes. Két perc. Thank you, Chair. Köszönöm. Árnyék eladónk sajnos nincs itt, a Deveszak bizottsági gyűlésen van épp egész nap az emberi kérdésekről tárgyalnak ott, úgyhogy arra kért két aspektusát emeljem ki a megállapodásnak, csatlakozva ahhoz, amit Immaculada az imént említett a vitával kapcsolatban, a nevében. Úgy gondolja, hogy a jelenlegi emberi záradékok nem elégségesek, ellenezzük, hogy egy ISIS is része legyen a megállapodásnak egy befektetési választóbírósági rendszer, amelyet az Európai Bizottság javasolt. Ugyanakkor ezek révén demokratikus intézkedések előirányozhatóak a közérdekében, akár a kormány beperelve. Ez Mexikó esetében ez különösen fontos lehet, jó tudva, hogy itt van probléma. Európa a hetedik leginkább beperelt ország a világon az utat szerint. Hatalmas összeget kellett kompenzációként kifezetnie Mexikónak magánbefektetőknek, nem is szóval jogi költségekről. Az egyezmény a jelenlegi körülmények között egy sor újabb társasági jogi keresetet indít majd el Mexikó ellen, és ez megterheli majd nem csak Mexikót, hanem a térség többi országát. Nem csak Mexikó kockáztatja, hogy perelik majd a megállapodás alapján, ám európai kormányok is igen sok választott bíróság eljárásnak vannak kitéve, melyeket a mexikói vállalatok indítanak el. Mexikó az ötödik legnagyobb befektető, 14 pert indítottak, amely 4 milliárd dollárt jelent a, a vegyiparban, cementiparban, autóiparban alakultak ki ezek a peres eljárások, Kalofli milliárdos, aki a világ leg, negyedik leggazdagabb embere, áll sokszor ezek a pere, ezen perek mögött. Erre is gondoljunk, amikor a megállapodásról beszélünk, és a választott bíróság szabályozásáról. Szerintünk a megállapodás nem elégséges. Nem szabad szemet hunyni a, az emberi jogsértések felett, az európai vállalatok részéről sem. Konkrét kötelező formában kell az emberi jogokra felhívni a figyelmet. Ezt kötelező profitvédelmi intézkedéseket is elérnyezhet a szöveg, amelyet nem szívesen látunk. Sorolhatnék még példákat erre. Nekem egy harmadik kérdésem is volna. A minimum, minimálbér követelménye, amely az új Egyesült Államok és Kanada és Mexikó közötti megállapodásban szerepel, oda vezethet, hogy az autóipar Mexikóban tönkre megy. Mert nem lesznek versenyképesek az amerikai vállalatokkal. Ez pedig felveti ezt a kérdést, mit jelent ez az EU-Mexikó megalapodásra vonatkozóan, és nem kéne nekünk is valamilyen minimálbért bevezetni, megfelelve a mexikói fejleményekhez. Nek. Nézzük meg, az egyik megállapodás milyen hatással van a mi megállapodásunkra questions. Köszönöm. Matthias, kaptál kérdéseket? Köszönöm. Talán először Rodriguez Penyéro asszony kérdésére válaszolva, hogy volt-e voltak-e változások ahhoz képest, amiben áprilisban megállapodtunk a GI körében? Nem, nem volt változás, ez a válaszom. De nagyon átfogó megállapodás volt, nagyon nagyra törő, és mind Mexikó, meg mi is átfogóan törekedtünk a lehető leggyorsabb rendezésre. Voltak szövegszerkesztési kérdések, amelyeket leget rendezünk. most azonban a következő napokban várható, hogy ezek is rendeződnek, és véglegesül ez a szöveg. Volt politikai megalapodás, mostanra pedig minden nyilvánossá válik. És várjuk, hogy az új kormányjal folytassuk a munkát formális keretek között is véglegesítve az anyagot. Scholz képviselő felvetésére reflektálva, az ics kapcsolatban mindenkinek megvan a maga véleménye, önnek is. Szerintem másképp látjuk azt, hogy a befektetési bíróságrendszer miért jobb, mint a mostani rendszer, amely a tagállamok befektetési megállapodásában jelenleg áll. A parlamenttel mélységében megtárgyaltuk ezt, és egy kulcsfontosságú elem volt a Kanadával kötött megállapodásban is. Bízunk abban, hogy jól működik a befektetési választóbírósági rendszer, amelyet javaslunk, átláthatóbb és jobb intézményi eljárási garanciákat kínál, mint a korábbi, és korlátozza a vég nélküli pereskedések lehetőségét. Én nem látom a veszélyt annak, hogy itt egy hatalmas hullámban indulnak el majd a vállalati perek e megállapodás nyomán. Az emberi jogok még a megsértése szerintem az emberi jog valóban kérdés Mexikóban a mexikói kormány és társadalom igyekszik megbirkózni ezekkel a kérdésekkel, ám hogy a kereskedelmi részben is persze foglalkoznunk kell, fel kell emelnünk, el kell mutatnunk a problémákra, segítve Mexikó fejlődését a megfelelő irányba, és ha olyasmit jelez, ami nincs benne megállapodásban, beleértve az antikorrupciós és a fejlesztési fejezeteket is. Szerintem jobb eszközeink vannak, mint korábban ezekben, de persze ez egy általános kérdés is lehet, és a külügyi szolgálat számára relevánsabb talán. A minimál bér ügyében, hát az EU-ban sincs ilyen, az, hogy meghatározzunk ilyet egy kereskedő megállapodásban egy másik fél számára, hát nagyon merész húzás volna szerintem. És talán azt a hatást illetően, hogy az amerikai MCA milyen hatással lehet a mi megállapodásunkra. Hát, amikor az Egyesült Államokkal elfogadták az MCA egyezményt, és lezárták a tárgyalásokat, minket aggasztott persze az, hogy mindennek lehet valamilyen hatása arra a megállapodásra, amelyet mi kötöttünk Mexikóval meg. A mi elemzéseink szerint azonban semmi módon nem változtatja meg azt, amiben megállapodtunk Mexikóval. Nem, semmi sem kevesebb ez, mint amit vártunk Mexikótól, amely egy megbízható tárgyaló partnerünk, és azok és a garanciákat is megkaptuk Mexikótól. Például a földrajzi származás megjelölését illetően, amely kicsit egy érzékeny pont az amerikaiak számára. Mi sikeresek voltunk ebben. Amerikában bizonyos vállalati érdekeket érint, sért ez. Hát az eredmény teljesen garantálja az igényeinket. Igaz az, hogy nagyon nagy különbségek vannak a, az gépkárművek esetében, hogy hogyan ítélik meg az autó származási helyét, összevetve a mi megállapodásunk a, a Mexikó-EU megállapodásban, meg Mexikó-USA megállapodásban, de ez a különbség nem jelenti azt, hogy, hogy kiskapun becsempésztem az amerikai autókat. A mi megállapodásunk Mexikóval és a kereskedelmi könnyítés megállapodások szilárdan fennállnak és megállnak. Persze lehetnek negatív hatások az EU jövőbeli, az eu ban való befektetések, illetve a mexikói vállalatokba való befektetések tekintetében, de hát ez ezzel inkább Mexikónak kell majd foglalkoznia. Köszönöm. Rendben, pont úr következik. Átláthatóság, Köszönöm szépen, elnök úr. Talán először is az emberi jogi kérdésekről szólnék, hogy kiegészítsem, amit Matthias mondott. Az új megállapodás valóban tartalmazza az összes jelenlegi emberi jogi rendelkezéseket, sőt, még annál többet is. Van benne emberi jogi záradék, a standard záradék, de ezen túl még vannak komoly rendelkezések a politikai párbeszédről és az együttműködésről is. És azt is felvázoltuk, hogy hogyan kell együttműködni az emberi jogoknak az elősegítésébe Mexikóban és az Európai Unióban is. Ezt szeretném, hogy ez egy kölcsönös elkötelezettség én természetesen értem a javaslatokat, amelyeket megfogalmaztak, ideértve a hivatkozást a Buenos aires nyilatkozatra is. Azt javasolnám, hogy először is, ahogy tudják, nagyon előre haladott állapotban van már ez a folyamat, már majdnem a végére értünk, már csak nagyon kevés kérdés valamit rendezni kell, de azt mondanám mindenképpen, hogy amit eddig sikerült elérnünk, az egy teljesen új keret, ami lehetővé teszi számunkra, hogy elmélyítsük az együttműködésünket, ideértve a nemek egyenlőségi kérdését is, amit én is fontosnak tartok. Nagyon őszintén ez a politikai szándéktól fog függeni, hogy maximálisan kihasználják-e az új rendelkezéseket, de a rendelkezések megvannak, a hivatkozás az nincs ott, mert nem eh, volt benne a mandátumban, de a rendelkezések ott vannak, tehát ez a politikai szándék alapján ez alkalmazható, és ezt majd csak az idő fogja megmondani, hogy ki fogják -e ezt használni. Ami az egyéb kérdéseket illeti... Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy gratuláljak a kiváló munkáért az előadónak. Valóban a szövegek közzétételének gyakorlata más és más a kereskedelmi főigazgatóság részéről, illetve a külügyi szolgálat részéről a rájuk vonatkozó szövegek tekintetében. Ez a kérdés nem csak Mexikóra vonatkozik, hanem általános gyakorlat. Örülhetünk neki, vagy nem, de ez minden esetben így van. Ennek az az oka, hogy a szövegeink és a gyakorlatunk, hogy nem tesszük közzé a szövegeket egészen addig, amíg a tanácsnak nem volt alkalma arra, hogy megvizsgálja őket. Figyelembe kell venni a különböző hatásköröket is, attól függően, hogy milyen témáról van szó. Önök ezt talán jobban is tudják, mint én. Jelenleg ez a gyakorlat, nem tudom azt mondani, illetve tudomásul vesszük az aggályt, és természetesen továbbadjuk a megfelelő fórumra. Köszönöm. Quick, very sharp. Egy nagyon rövid, de csak Solc úr. Köszönöm, csak egy kérdésem lenne a bizottsághoz. Konkrétan mit tesznek a Union Felszona a Continental AG ellen, amelyek emberi jogokat sértettek meg Mexikóban, és erre vonatkozóan vannak adók a konzulens cégtől, amelyik a fenntarthatóságot vizsgálja, és az mit tesznek eh, konkrétan? Matthias? This is very specific. Ez egy nagyon eh, specifikus kérdés. Ahogy említettem, nagyon nehéz a, ezt belevenni az egyezménybe, de sokkal több lehetőségünk lesz a megállapodás keretében, az új megállapodás keretében, és a civil társadalomnak is sokkal több lehetősége lesz arra, hogy felvessen ilyen problémákat. A világ nem tökéletes, Mexikó sem tökéletes, az Európai Unió sem tökéletes, problémák vannak, de ez a megállapodás sokkal több lehetőséget ad arra, hogy ezekkel a problémákkal egyedileg lehessen foglalkozni. Ez mindenképpen egy központi kérdés. Akkor zárásként, Ima. Köszönöm. Még lezárás előtt szeretném, hogyha pontosítanák, hogy mi az a nehézség, ami a Buenos Airesben már a két fél által aláírt szöveg nem kerülhet mellékletben a megállapodáshoz. Mire van szükség ahhoz, hogy kooperációs és társulási egyezményről tárgyaljunk? Ez politikai kérdés, de a politikai akaratról már a parlament tanúbizonságot tett. Mire van még szükség? Milyen információra, amikor is egy alapvető kérdésről tárgyalunk? globális megállapodása nincsen esély, hogyha csak kereskedelmi információkra alapul ez, például az emberi jogokat is figyelembe kell venni, sok kétség, ami felmerül, nem ismerülne fel, hogyha a szövegek a többi kérdése is kiterjednének. Éppen ezért szeretném, hogyha egy kicsit többet megtudhatnánk ezekről a vonatkozásokról, és volna egy konkrét kérdésem. A fenntartható fejlődési fejezetben a Long Sky Egyesült Államok Mexikó-Kanada megállapodást hogyan fogják figyelembe venni? Okay, Mr. Pons, once again. Pons úr. Thank you, Chairman. Um... Köszönöm szépen, elnök úr értem, hogy ezek nagyon fontos kérdések, ugyanakkor nem vagyok biztos benne, hogy sokat tudnék még hozzátenni ahhoz képest, amit már elmondtunk. Próbáljuk meg, megpróbálom világosabban megfogalmazni a szövegeknek a publikálását, illetően ez nem Mexikóra fókuszál, hanem ez általános gyakorlat, hogy hogyan publikáljuk a szövegeket. Az általános gyakorlat az az, hogy a kompetenciája a bizottságnak, tehát a bizottság teljesen kompetens a kereskedelmi kérdésekben, politikai kérdések esetében figyelembe kell vennünk a tanácsnak a szerepét is, és az, hogy milyen döntési hatásköre van, amikor fejlődés és együttműködési kérdésekről van szó, akkor megint más a helyzet. Nem tudom, hogy ez igazolja-e, a, vagy jogosá teszi ezt a gyakorlatot, de a gyakorlat az ez jelenleg. Feljegyeztük az aggodalmat, és természetesen továbbítani fogjuk oda, ahová kell. Ezt és a korlátokat látjuk, ismerjük, tettünk erőfeszítéseket, hogy a parlamentet megfelelően tájékoztassuk, a közös parlamenti gyűlést is, parlamenti közgyűlést is, és amennyire ez rajtunk múlik, megosztjuk a rendelkezésre álló dokumentumokat, de ismételten mondom, hogy természetesen állunk rendelkezésére a parlamentnek a jelenleg meglévő korlátokkal együtt. és feljegyeztük a javaslatukat is, hogy tegyünk egy hivatkozást a nemek egyenlőségi kérdésére, de nagyon előre haladottak már a tárgyalások. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi szöveg, és értem, hogy ön még nem látta ezeket, de a jelenlegi szöveg változat ez teljes mértékben figyelembe veszi, még akkor is, hogyha ezt explicit módon nem fogalmazza meg de továbbítani fogjuk az észrevételt a feletteseinknek. Elnök, azt mondja, köszönöm, akkor ezzel lezártuk a 25. pontot, és most következik akkor a 26. a Mercosur kérdése. Azt hiszem, hogy Matthias Jorgenson fog nekünk tájékoztást adni arról, hogy a Mercosur tárgyalások hol tartanak. Hát vagy ő, vagy a klónja. Ki tudja. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget. Nem is lehetne jobb időben, mert néhány évvel ezelőtt, néhány órával ezelőtt búcsúztunk el Mercosuri partnereinktől, akikkel együtt dolgoztunk az egész múlt héten, és a hét végén is dolgoztunk, tárgyaltunk velük, és az elmúlt két nap folyamán is. És nagyon intenzív tíz napot folytattunk le, számos kérdést tárgyaltunk meg, termékeket, szolgáltatásokat, IPR, GI-okat, közbeszerzést, támogatási szabályokat, alkohol, óvatossági rendszabályokat, és így tovább. Nagyon méreható tárgyalásokat folytattunk valamennyi területre vonatkozóan, a technikai csoportokban és vezetői szinten egyaránt. Mindkét fél nagyon jól felkészülten ült asztalhoz, és nagyon kitartóan dolgozott az ülések során, jól vezetett tárgyalások voltak ezek a Mercosurral. Néhány kérdésben történtek előrelépések, Más kérdésekben kevesebb volt az előrelépés. Rövidesen meg fogják kapni a jelentést ezekről a tárgyalásokról. Mint tudják, rendszeresen adunk ki anyagot, ez itt sem lesz másként. másként. Talán engedjék meg, hogy egy kis előzetest adjak abból, hogy mi is történt. Ami az előrelépést illeti, előrelépés született, számos területen, például az eredetszabályokat illetően, a szövegben a kizárólagos gazdasági vagy kereskedelmi jövezetekkel tudtunk foglalkozni az átláthatósággal, ami fontos volt, viszonylag gyorsan ment, volt egy javaslat, ami már egy ideje az asztalon volt, és a szór konstruktívan állt hozzá, így tudtunk a, a közbeszerzésekkel, ami egy olyan téma, ami nagyon sok egyéb témát is vett, felvet, ezzel, ezzelről tárgyaltunk, minden kérdést meg tudtunk oldani, a, kivéve az óvatossági szabályok kérdését, és hivatkozást tettünk, a, hogy a felek a teljes óvatosság elvét kell, hogy alkalmazzák. Erről még kell tárgyalnunk valamennyit a Mercosurral, hogy megtaláljuk a megfelelő szövegváltozatot. A csalás elleni szöveget azt kialakítottuk, a támogatásokat is, és egy másik fontos a gépkocsik kapcsolatos melléklet. Egy terület, ahol nem igazán vagy nem annyit léptünk előre, de azért konstruktívak voltak a tárgyalások, és reméljük, hogy megvetettük az alapjait a további előrelépésnek a következő léseknél, ilyen például az állami vállalatok kérdése, az exportvámok, vagy a TBT ugyancsak ide tartoznak a a szolgáltatásokon is dolgoztunk. Sajnos voltak olyan területek, ahol egyszerűen az intenzív tárgyalások ellenére sem tudtunk jelentős előrelépést elérni. Ilyen a négy nagy kérdés, amelyeket már nagyon jól ismernek, a földrajzi megjelölések, a GIS-ok, valamennyi valamennyit dolgoztunk a szövegen, hogy hogyan lehetne ezt, de ami valamilyen védelmet nyújtana a, az elnevezéseknek. Azonban nem volt lehetséges előrelépni a különböző konfliktusok feloldásában, amik jelentkeznek a földrajzi nevek ütközésekor nem tudtunk igazán előrelépni bizonyos piacra jutási kérdésekben sem, például a bor, a tejtermékek, az olívaolaj eh, és a eh, konzerv eh, ősziparack vonatkozásában de próbáltuk ütni a vasat, amennyire lehet, a, például a tengeri szolgáltatások, volt alkalmunk arra, hogy elmondjuk, hogy mi nekünk mi a fontos, és mit szeretnénk, de elmozdulás még nem volt. A, továbbra is a, nem kell az eredet szabályok a gépjárműveknél még nem egyértelműek, illetve a gépkocsik és a gépkocsi alkatrészek tekintetében Természetesen van még számos egyéb eh, uniós projekt, amik tárgyalások alatt vannak, ezeket ismerik textil, eh, cipő, és egyéb területek, ahol nem jutottunk előbbre. Az eredményeket illetően úgy gondolom, hogy a igazi, eh, mindkét fél igazán igyekezett, de vannak még áthidalandó kérdések. A következő lépés az lesz, hogy kicsit jobban meg kell majd határozni, hogyha annyira ö, használják a Twittert, mint én, akkor fogják látni, hogy a biztos is már adott tájékoztatást. A urugvái miniszter is úgy nyilatkozott, hogy pozitív tárgyalásunk volt, és nyilván majd fogják látni, hogy mik lesznek a következő lépések, a és ülések tekintetében. Ezt még meg kell határoznunk. Azt mondanám, hogy abban biztosak lehetnek, hogy nagyon elkötelezettek vagyunk a bizottság részéről, hogy megfelelő eredményt érjünk el, és megkössük ezt az egyezményt ambiciózus, átfogó módon, kiegyensúlyozott megállapodásra törekszünk, és amint összeállnak a, az elemek, akkor ezt kiküldjük az Európai Parlamentnek, a tagállamoknak is, és minden érintett félnek, mert a cél az az, hogy ö, szeretnénk ezt elérni. Köszönöm szépen! A társulási szerződés kérése is az asztalon van. Ez természetesen a politikai együttműködési részt is tartalmazza. Június óta foglalkozunk ezzel, de még nem volt ezzel kapcsolatban ülés. Kereskedelmi tárgyalások folynak, és itt vannak olyan aspektusok, mint például a Mercosurnak a támogatása szervezetként, de ennek vannak technikai nehézségei, majd talán egyszer ezt is le tudjuk zárni. Franka úr, ön a jelentéstevő, mi a véleménye? Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért kértem szót, mert az előző vitában is szólni szerettem volna, hogy csatlakozzak a mexikói megalapodással kapcsolatos előadó felhívásához, hogy hívjuk fel ilyen értelemben a külügyi szolgáltat és Junger urat, hiszen ő már a be, az értékelő beszédénél elmondta, hogy elkötelezett az Európai Unió a kereskedelmi tárgyalások irányában, éppen ezért én, én ezt a megközelítést nem tartom igazából elfogadhatónak a Mercosur megállapodás kapcsán az eh, tavaly és az idei értékelő beszédekre szeretnék hivatkozni. Az Európai Tanács következtetéseiben is emlékeztettek arra, hogy minél hamarabb el kell fogadni ezeket a megállapodásokat. A parlament is a gyorsaságot sürgeti ebben a tárgyalási folyamatban. Az a benyomásom, hogy időt vesztünk. Tavaly december óta ugyanazokat a köröket futjuk, a miniszteri találkozó óta, ami Buenos Airesben volt, Négy-öt témára szűkítettük le a tárgyalást, és Jörgensen úr a bizottság részéről az elmúlt tárgyalási fordulóban múlt héten és egészen a mai napig előrelépéseket tett, de sajnálatosnak tartom, hogy a, az összehívott miniszteri találkozót nem lehetett megtartani, mert nem álltak össze feltételek arra, hogy ez létrejöjjön. Éppen ezért szeretném hangsúlyozni azt, hogy Ruájó elnök, a Mercosur elnöke pozitívan áll a kérdéshez, el is jött Brüsszelben, hogy találkozzon a biztossal. Ezért mert nagyon közel vagyunk a megállapodáshoz jelen pillanatban. Én azt javasolnám a feleknek, hogy minden erőfeszítést tegyenek meg, hogy ezeket a kis véleménykülönbségeket meghaladják, és arra sürgetném a bizottságot, hogy miniszteri szintű találkozót hívjon össze, még mielőtt december mielőtt a, vég, a hónap vagy az év véget ér. Hogan biztos, és meg kell említenem, kiegyensúlyozott, ambiciózus megállapodásra van szükség, minden erőfeszítést meg kell azért tenni, hogy ez a gyakorlat sikerrel záruljon, és olyan megállapodás szülesen, amely a vállalkozásaink, állampolgáraink számára előnyös, és tiszteletben tartja a 2004-ben tett kötelezettségvállalásainkat, amikor kimondtuk, hogy a két fél az ajánlatát javítani fogja, és eh, elnök úr, azt is eh, kimondtuk, hogy a liberalizáció 90% fölött kell, hogy legyen. Hogyha ez nem így lesz, akkor ez történelmi kudarc lesz, és nem is vádolhatjuk a körülményeket, hiszen úgy gondolom, hogy már ott tartunk, hogy a hosszú tárgyalási időszak után, folyamat után reményünk van a sikeres lezárásra. Mástrom asszony, biztos asszony arra szeretném sürgetni, hogy minél hamarabb összehívják még december vége előtt a miniszteri szintű találkozót. Köszönöm. Uh, Két percben a delegáció vezetőjének szeretném megadni a szót, Ruiz úr. E, Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan említették már, itt a szakbizottságban. Úgy gondolom, hogy az elmúlt hónapokban lezárult egy lehetőség, már ami ezeket a tárgyalásokat illeti. Úgy tűnik, There's the Um Szeretném hangsúlyozni ennek a megállapodásnak a fontosságát egy olyan ország számára, amelyik Brazília méretű ország. Éppen ezért hoztuk létre a stratégiai partnerséget 2017-ben az Unió és a Brazília között. Brazília a világ ötödik legnagyobb országa, hatodik a lakosság számot tekintve, és a GDP tekintetében a Mercosurnak a legnagyobb országa. Ezért az Unió-Brazília közeledése alapvetően fontos kérdés, de a közeledés, Európai Unió Mercosur közeledés legalább ennyire fontos kérdés. Úgy gondoljuk, hogy ez a teljes megállapodás rendkívül sürgős, a piacnak, a dél-amerikai piacnak, a Mercosurnak a, a, nagyon fontos, illetve a Trump adminisztráció protekcionizmusa csak ebbe az irányba bátoríthat bennünket, hogy fűzzük szorosabbra a kapcsolatokat Európa és Latin-Amerika között, illetve Brazília-Európa között. Ugyanakkor vannak bizonyos aggodalmak is a brazil választások kapcsán, illetve az ismeretek hiánya, hogy milyen lesz a Mercosurral kapcsolatban a kormánynak az álláspontja. Itt még nagyon sok az ismeretlen a két gazdasági blokk között. az, amit eddig a szupergazdasági szuper miniszternek tartottak Brazíliában, az azt mondta, hogy ezek a kapcsolatok nem, lesznek, nem fognak prioritást képezni az új kormány számára, és a külpolitika, amit követ az új brazil kormány, még tisztázandott méghozzá több szinten a megválasztott elnök ugye november 5-én azt mondta, hogy meg akarja erősíteni a kapcsolatokat más országokkal, és decentralizálni akarja a kereskedelmi kapcsolatokat a Mercosurral, ő inkább a bilaterális megállapodásokat preferálja, és a külpolitika is pedig a majdani tárgyalásoktól fog függeni. Most azt látjuk, hogy volt előrelépés az elmúlt ciklusban. Ugyanakkor azt tudjuk, hogy a, az óceán másik oldalán a politikusok és a főszereplők változni fognak. Ugyanez lesz a helyzet jövő évben az Európai Uniós változásokkal is, de remélem, hogy az új szereplők majd azért úgy fognak munkálkodni, hogy ez a megállapodás megkötésre kerüljön. Véleményem szerint ez alapvetően fontos mindkét blokk számára, az Európai Unió és a Dél-Amerika számára is. Köszönöm most az árnyékelődőkönnek két-két percben Nikola Danti a szociális frakció nevében először. Köszönöm. Elnök úr, néhány héttel ezelőtt jártunk egy missziós úton a Mercosur delegációval Uruguayban és Paraguayban, és érzékelhető volt világosan, hogy jelentős politikai problémák vannak. Mert hogy a szép szavakon túl, hogy mindenki azt mondta, hogy akarjuk ezt a megállapodást, ebben a két országban nem akarják a gyakorlatban létrejön ez a megállapodás. Legyünk őszinték, ha nem értünk el megállapodást, és ha nem sikerül ma jelentős mértékben előre jutnunk, ahogy hallottuk, hát akkor nem beszélhetünk előrelépésről. Öt probléma volt korábban, most négy és fél van. Tíz napig a tárgyaltunk, és a, alig oda meg valamit. A földrajzi származási megélülése, a, lászati, a, a tengeri szolgáltások, a bor, az olívaolaj, mind-mind probléma. Az autógyártás is elakadt, ügye is elakadt, helyzetben van, látható. Ugyanakkor a közbeszerzésük ügyében érzékelhető az előrelépés, de hát az idő is szorít, a határidők, az Európai Parlamentet is szorítják, és hát a legnagyobb Mercosur állam Brazíliát is. Tehát mindenképpen véglegesítenünk ki az álláspontunkat. Továbbra is optimisták vagyunk ugyan, de tovább kell szorítani az Európai Parlament részéről ez irányban a folyamatokat, ahogy eddig is tettük, de az elkötelezettségünk ellenére bizony nagyon kicsik az előrelépések, én ezt kell mondjam. Az útunk során nem láttam nagyon nagy hajlandóságot az ottani partnereink körében, hogy például a, a földrajzi megjelölést érvényesíthessük a élelmiszerek tekintetében. A Uruguayban a, a pesgő, a champagne pesgő és az, a, a parmezán, hát nem kap a védelmet, és nem is nagyon látom a hajlandóságot erre. Hát hova hal fogunk eljutni innen? Merre haladhatunk? Mindenképpen fontos a politikai akaratot feltérképezni. Az Európai Parlament, mint mondottuk, igyekszik előrelépni. Tíz hónappal ezelőtt meghatároztuk a problémákat, azok továbbra is fönnállnak. Ugyanaz az álláspontunk. Meglátjuk, mi lesz a brazil álláspont. És hát persze mindez a tárgyalásokat meghatározzák majd. Tíz hónap ezelőtt úgy tűnt majdnem vége van, most azonban továbbra is ott tartunk, ahol akkor voltunk. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a tájékoztatást, ám úgy gondolom, hogy a tegnapi vita után akkor is beszéltünk a, az etikus kereskedelem szükségeséről. Nem csináltunk úgy, mintha az új brazil vezetéssel tovább lehetne folytatni a business as usual napi munkáját. Ugyanakkor a gazdasági stratégia bejelentése még nem született meg, ami éppen a fenntarthatóság, az emberi jogok és egyéb kérdésekben hát bizony úgy tűnik Brazília negatív irányban vált. Az amazoni esőerdő írtása is tovább folyik, és a kukorica ültetvények terjesztése is folyik tovább. Tehát nem lehet úgy csinálni, hogy mindezt nem veszük figyelembe a, a kereskedelmi tárgyalások során. Mindez, ami elhangzott, helyén való, Persze nehéz tárgyalások annak mögöttünk, de látnunk kell a gazdasági fejlődés általános kereteit a Mercosur egészében, a Mercosur tagállamában és az Európai Unióban. Mexikó esetében megállapítottuk, hogy hát persze nincs ideális világ, de ha szemet hunyunk a, a, a nem ideális világban a helyzet további romlása fölött, hát akkor nem lehet itt tárgyalni tovább. Emlékszem, Szalafranka kollega, amikor két évvel ezelőtt Argentinában, találkozt, Argentinában találkoztunk, ő volt a jelentéstevő, és ön is azt mondta akkor, hogy ha alapvetően bizonyos kérdéseket fel akarunk vetni az EU Mercosur megállapodásban, akkor sietve kell ezt megtegyük. Az elmúlt két évben nem, hogy nem történt előrelépés, de hát el tudom képzelni, az új brazil vezetéssel és a többi részben a többi Mercosur tagállamban tapasztalható fejleményekkel szembesülve bizony egy kritikus helyzet felmérése van szükség, hol állunk, és kifelé átláthatóan módon kell bemutatni, mi az Európai Unió célja a kereskedelmi partnerséggel a Mercosur államok keretében. Ja, voorzitter, dank u wel. Köszönöm, elnök úr. Ma adtak ki a holland napi Trau azt, hogy a Mercosurral le kéne állítani a tárgyalásokat. A sokadik forduló ö, záródott le, baromfihúst importálunk Európába, amely tönkreteszi a helyi gazdaságokat, és Bolsonaro az új elnök egész egyszerűen ki akarja szárítani az azt, és tönkreteszi az erd- esőerdőket. Egész egyszerűen meg kéne tagadni tőle a tárgyalásokat. Az emberi jogsértések tömegesen folynak, szégyen, szégyen teljes módon a a CO2 csökkentés világszerte továbbra is az esőerdőkön áll vagy bukik, és az, ha Brazília tovább folytatja az erdőírtást, akkor az azt jelenti, hogy 1,3 gigatonna lesz a CO2 kibocsátás növekedése. Bolsonaro elnökkel és ezzel a politikával nekünk semmi dolgunk nem lehet. Az Európai Unió nem tárgyalhat vele. Ima? Simplemente Volna egy kérdésem. Hogyan értékelik Bolsonaro elnökségét ebben az eh, a tárgyalási folyamatban a Mercosur megállapodása vonatkozólag sok olyan megnyilatkozása volt, amely szerint eh, Donald Trump politikáját folytatja Bolsonaro is, a NAFTA összefüggésében inkább a regionális megállapodást két bilaterális megállapodással váltaná fel, Bolsonaro is hasonlóképpen gondolkodik. Hogyan gondolkodnak erről? Mi regionális politikát szeretnénk, a Mercosur és Latin Amerika számára ez volna előnyös. De mi történik, hogyha Brazília megpróbálja gazdasági dominanciáját kihasználni azért, hogy elérje, hogy bilaterális megállapodások szülessenek a térségben. Thank you, Chair. I speak on behalf of our... Köszönöm, elnök úr. Én az árnyék előadó nevében szólok. Dita ismétli álláspontját, amiben a parlament többsége osztozik, vagyis, hogy támogatjuk ennek a fontos kereskedelmi megállapodásnak a létrehozását minél hamarabb, agaszónak tartja, hogy elhúzódnak a tárgyalások. 2017. decemberre volt először a határidő, utána január, március, július 2018-ban. Lehetséges-e, hogy a G20-as Buenos Aires-i csúcs találkozóig megszülössen a megállapodás, és akkor hogyan néz ki a megállapodás, hogyha az európai választásokat is figyelembe vesszük. Az EU egyértelművé tette, hogy a mezőgazdaság ügyekben nem tudjuk elő, tudunk előrelépni, hogyha az autók tekintetében nincsen előrelépés. Nagyon fontos, hogy itt megállapodás szülesen. Idén továbbfejlesztettük a mexikói kereskedelmi megállapodást, most szeretnénk megújítani a csilei megállapodást is, ezek a kereskedelmi megállapodások nagyon előnyösek az EU számára is, és a régió számára is, viszont még mindig nem tudunk semmit felmutatni a Mercosur jelentős gazdaságai számára, annak ellenére, hogy több mint majdnem 20 évet tárgyalunk már erről. Reméljük, hogy most már tényleg le tudjuk zárni a megállapodásról szóló tárgyalást. Karolin, a remény még mindig megmarad. Na, yeah. Köszönöm, az a benyomásom, hogy ma délután minden megállapodás, amelyet megtárgyaltunk, feltétlenül át kell menjen még a, a választások előtt, az EU választások előtt. És persze ha nincs kétség, hogy, hogy, hogy jól megtárgyalt, nagy ambíció van mögöttük, de ha egy kicsit ha meghallgatom a mondandókat, hogy mi a helyzet Brazíliában a földrablással, a általában a, a politikai helyzettel. Hát nem feltétlenül kell arra törekedjünk, hogy lezárjuk ezt a megállapodást, nagyon nehéz ott a helyzet. Nem tudom elképzelni, hogy ez a megállapodás jó lesz így. Az emberi helyzetet látva, Mexikóval kapcsolatban is hallottuk, meg a Mercosur államok többségében az Európai Bizottság meg kell kérdeznünk, hogy miképpen tudunk reagálni egyáltalán az emberi jogsértésekre, és egy konkrét kérdés, ha már ilyen sok előrelépés született, beszéltek a fenntarthatósági fejezetről, akkor milyen konkrét előrelépések vannak a már olyan régóta tárgyalt és olyan forradalmian újszerű megállapodásban, most, hogy azt mondták, az elmúlt tíz napban sikerült előlépni. Köszönöm szépen. Hát most akkor vagy az Európai Bizottságnak vannak olyan információi, amivel mi nem rendelkezünk, mert ők tudják, hogy végül is az új megválasztott elnök Brazíliában nem fog funkcióba lép, hivatalba lépni a tervezett hivatalba lépési időben, és akkor még, hogyha komoly kritikáim is vannak a Mercosurral kapcsolatban, többek között a mezőgazdasági kérdésekben, környezetvédelmi kérdésekben, akkor van a bizottságnak, az Európai bizottság egy stratégia, Bolsonaro úgysem lesz sosem elnök. Ha nem erről van szó, akkor viszont mégis csak problémával állunk szemben. Nem lehet azt mondani, hogy ha demokrácia, akkor tárgyalni kell, ha már nem demokrácia, vagy a demokrácia veszélyben van, akkor tárgyalni kell. Tehát mindig tárgyalni kell szabadkereskedelmi megállapodásokról, mert a demokrácia esetén is, az autoriter rendszerek esetében is a szabadkereskedelem a megoldás. Hát azért ez így mégsem megy. Az Európai Unió nehézségekben van, a Párizsi szerződéssel, nehézségei vannak az erdőírtással, a mezőgazdaságával, és most képes, készen állunk, hogy egy olyan vezetővel kössünk egy megállapodást, amelyik nyíltan megmondta, hogy mit óhajt, hogy igenis szabadgyára engedi az amazónia erdőnek a pusztítását valamennyi államban, amelyek már most is már transz módosító GMO módosított szóját akarnak termelni, és hasonló. És hallottam a francia köztársasági elnöket az, el, az ENSZ-ben, azt mondta, sosem fogok aláírni egy olyan kereskedelmi megállapodást, amelyik nem tartja be a Párizsi Egyezményt. Akkor hogy fogjuk ezt megoldani? Hát őszintén szólva, ha nem jutunk egy ilyen fontos politikai kérdésben, és Latin Amerika számára is egy ilyen fontos kérdés esetében, tulajdonképpen nem tudunk felfüggeszteni tárgyalásokat azért, hogy átfogalmazzuk, hogy mik azok a keretek, amelyekben tárgyalunk megállapodásokról, akkor őszintén szóval nem értem az Európai Bizottságot. De még egyszer mondom, lehet, hogy az Európai Bizottságnak vannak olyan e, információja az új brazil elnökkel kapcsolatban, amivel mi nem rendelkezünk. Elnök, végül is uh, utasul Dartmouth úr. afraid a rather demoted, uh, a rather demoted Mr. Dartmouth on, but on the basis of a, of a matter of principle. Elvi alapon mondhatom, hogy egyet kell értsek sokakkal. Meghallgatva ezt a párbeszédet, hát eléggé sajnálom, hogy én vagyok az utolsó hozzászóló. Zsadó úr nagyon ékeszúllon elmondta, hogy a mostani elnök, Szenári elnök, akit nem szeret, én sem nagyon, de Bolsonaro még el sem foglalta a hivatalát. Ezek csak e, kiáltványok, amiket mondtak. Nagyon sok politikus van, még a teremben is ülnek, akik e, mást mondtak, amiatt megválasztották volna őket manifestókban, és aztán más tettek, amikor kormányok kerültek. Az új zsadó doktrína, amely e, kiáltványok alapján igyekszik megállapodásokat kötni, vagy nem kötni. Érdekes, izgalmas, ugye meg lehetne vitatni, és a bizottság is lehet, hogy gondolkodik rajta. És, és amit minőr asszony mondott a szokásos ékes szólásával, hogy nem kéne Bolsonaroval megválasztott, még csak megválasztott elnökkel üzletelni. Két érdekes kérdés hangzott, nem tudom, mi lesz a válasz. Ám milyen kritériumokra, meg kivel fog egyáltalán üzletelni? és kikkel nem ezen elvek alapján. A lista elég rövid lesz, azt hiszem. A néppárt tisztelt képviselője, akit nagyra tisztelek ugyan, de nem vagyok nagyon nem nagyon tetszik a katalán szeparatistákkal kapcsolatos néppánti álláspont, akit börtönbe vetnek, akkor nem iszom majd Rióhabort? Igen vagy nem? Hát lehet, hogy ma vagy egy másik alkalommal meg tudjuk beszélni. Nem akartam furcsán hangzani, tényleg várom a kérdé- válaszokat a kérdésemre. Fiszesz úr. Szeretném elmondani, hogy azért minket egyetlen katalán szeparatista sem börtönöz be, Azért, mert valaki egy politikus börtönben van, még nem azt jelenti, hogy politikai fogva tartott, hanem hogy egy politikus, aki börtönbe került. Köszönöm a pontosítást. Uruguay, as representative. A nagykövetet szeretném felkérni, Uruguay nagykövetét, hogy a Márkusz úr országok képviseletében mondja el észrevételeit. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek a Nemzetközi Kereskedelmi bizottság ülésén. Köszönöm Matthiasnak, Adriánónak is felszólalásukat. Meg tudom erősíteni, hogy november 12-én Brüsszelben tíz napig nagyon intenzíven dolgoztunk a tárgyalásokon, a tárgyalócsapatok és a technikai tárgyalócsapatok is, hogy áttekintsük a függőben lévő témákat, amelyeket technikai jellegűnek tartunk. Minisztéri szintű találkozóra kerül sor legközelebb, december 19-e után Hogan és Malmström biztosok is ott lesznek ezen, és az öt legfontosabb kérdésről fogunk tárgyalni politikai szinten. Ezeknek a sikere teheti lehetővé, hogy ezt a hosszú tárgyalási folyamatot lezárjuk. jelentős előrelépések történtek több területen, és le tudtunk zárni néhány nagyon fontos témát. Ezek közül néhányat már meg is említett Matthias a felszólalásában. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezeknek a témáknak a lezárása azt jelenti, hogy ezek offenzív témák voltak az Európai Unió számára, úgyhogy az volt ennek a kulcsa, hogy a Mercosur rugalmasságról tett tanúbizonyságot. Az úgynevezett technikai témák a csütörtök délutáni miniszteri egyeztetésen is napirendre kerültek. Sajnálatnak tartjuk, hogy a konvergencia nem jött létre ezekben a témákban megfelelő politikai instrukciókat kérünk a miniszterektől, hogy meg tudjuk oldani ezeket a problémákat. A belügyminisztér, az urugvájó belügyminiszter is elutazott Brüsszelbe. A Mercosur országok kompromisszumkészségét bizonyítva Mászröm asszonynal, illetve Sandra Gárgyinnal, az európai tárgyalóval megbeszélést tartott, ezek pozitívak voltak a két fél elkötelezett, hogy a technikai eljárást folytassuk, konkrét megállapodásokra jussunk és reális eredményekre, ezért is kell összehívni még év vége előtt a miniszteri szintű találkozót, hogy sikeresen le tudjuk zárni a tárgyalásokat. Most egyeztetünk a lehetséges dátumokról decemberben, reméljük, hogy sikerülni fog Mm, találni egy időpontot. Ez talán az utolsó lehetőség arra, hogy ezt a megállapodást aláírjuk, különben nem tudjuk, hogy hogyan tudjuk, tudunk új életet lehelni ebbe a folyamatba. Szeretném még hangsúlyozni, hogy Matthias úr is hangsúlyozta azokat a témákat, ahol még nem tudtunk eh, ezen a héten előrelépést elérni, a földrajzi megerőlések, az autóparkok, a tengeri termékek, mezőgazdasági termékek, ezek a Mercosur érdekeihez kapcsolódnak. Ezekben figyelembe kell venni, hogy ezeket a témákat a miniszterek már miniszteri szintű kezelésre utalták. A technikai szintű tárgyalásokon nem sikerült megalapodást elérni az óriási erőfeszítések ellenére. Andrianus úrral egyetértek a helyzet értékelésében, és a Mercosur országok nevében reméljük, hogy minél hamarabb sikerül lezárni a tárgyalást Köszönöm szépen. A bizottságnak most eh, sok kérdése kell válaszolnia, Matthias. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Talán a legutolsó hozzászólást venném először. Kitűnő barátunk az urugvai nagykövet úr hozzászólására reagálnék. Nyilvánvaló, hogy nem kérdés, hogy az Európai Unió felfüggesztette a, minisztéri szintű tárgyalást. A bizottság részéről ez azt jelentette, hogy és fenntartjuk a szándékunkat, és állunk rendelkezésre, hogy miniszteri találkozón vegyünk részt, ahol lezárjuk ezt akkor, hogyha megvannak a kellő feltételek. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz kevesebb kérdés kell, és megfelelő miniszteri döntésre is szükség van. A helyzet jelenleg nem ez. Egyértelműen ez megjelenésre került a levélváltásokban is, a miniszteri tanácskozás csak akkor jöhet létre, hogyha megvannak a kellő feltételek. Sajnálatos módon ezek nincsenek meg, és nagyon sajnálom ezt. Nagyon ö, komoly erőfeszítések történtek a Mercosur részéről és a mi részünkről is. Hogy most egy kicsit reagáljak az egyéb észrevételekre is, a képviselői észrevételekre, szeretnék köszönetet mondani a támogatásért, amit tanúsítottak a tárgyalások során. Ez nagyon fontos volt, az Európai Parlament vezető erőt képezett, és segítette, hogy előbbre menjenek ezek a tárgyalások. Reméljük, hogy ezt a jövőben is egészen a lezárásig fogja biztosítani. Erre szükségünk van, nehéz politikai döntésekre van szükség, nem csak a Mercosurban, hanem itt nekünk is. Figyelembe kell venni a különböző érzékenységeket, a másik fél érzékenységét, és valamit kell adni, ami a másik félnek értéket jelent, és nem szabad ezt szem előtt évesztenünk zárni, igen, zárjuk le, mi, mielőbb zárjuk le, de hogyan lehet valamit lezárni, hogyha olyan fontos kérdések vannak, még nyitottak, és nincsenek megoldva, ott vannak a Mercosurnak a kérdései, amelyek aláesnák a mi a bizonyos alapelveinket. A földrajzi megnevezéseket a GI kérdése nem került megoldásra, nincsenek meg a szükséges garanciák a Mercosur részéről, hogy ezek kellően védelmet fognak élvezni és az eredet szabályokat, amit a gépjárművekre és a gépekre javasol a Mercosur, az komolyan érinteni a mi exportunkat, és egyszerűen lehetetlenné tenni a kereskedést. Ezek rendkívül bonyolult kérdések, amelyek még mindig nyitottak ami a fenntartható fejlődés kérdését, a brazil választásokat illeti is, hogy mi lesz Kétségtelen, hogy ez attól függ, hogy a demokratikusan megválasztott kormány Brazíliában és Bolsonaro úr milyen irányt fognak venni. És azt a kérdést kell magunknak feltenni, hogy mi hogyan akarjuk ezt befolyásolni. Be akarjuk, el akarjuk szigetelni Brazíliát, a multilaterális egyezmény érdekében, vagy pedig nem. Vagy megpróbálunk őket bizonyos területekben beszorítani, bizonyos területeken akarunk-e mégis együttműködni, vagy sem. Ez egy kulcskérdés, és azok a különbségek, amelyek megmutatkoznak, valamikor egyes országok aláírnak, ratifikálnak, és hatékonyan végrehajtanak egy megállapodást, és nem térnek el azok feltételektől, amelyeket megszavaznak. Ez, hogy a multilaterális megállapodás, környezeti megállapodás, ezek jó irányba mutatnak. De nyilvánvalóan ez politikai választás kérdése. Én nem tudom, hogy milyen információja van az Európai Parlamentnek, nem tudom, hogy más-e az, mint amivel mi rendelkezünk. De kétségtelen, hogy ezt figyelembe kell venni. Volt egy kérdés, hogy mit sikerült elérni a fejlődési kérdésben a korábbiakhoz képest. Úgy gondolom, hogy ebben a megállapodásban, amit most tárgyaltunk le, nagyon hasonló ahhoz, ami volt a korábbi megállapodásunkban, és arra építettünk, amely jelenleg is érvényben van. Tehát arra építkeztünk, hogy hogyan építsük fel a paneleket és az eljárásokat. Tehát ez végül is jó eredményt hozott. Hallottam az Európai Parlament üzenetét és a sürgősségi üzenetet is, és ezt továbbítani fogom a bizottsághoz. Elnök, köszönöm szépen. Van-e hozzátenni valója? Köszönöm szépen, köszönöm az eleven vitát. Egyetértek azzal, amit kollégám mondott. Matthias a Digitrade részéről. Itt a társadalmi megállapodásról is szó van, amelyben kölcsönösen kötelezettséget vállalunk fontosnak tartó dolgok, mert nem csak kereskedelmről van szó, kereskedelmről és fenntartott fejlődésről szól egyébként, de a politikai vállalások is vannak. Emberi jogok, demokrácia és a politikai, gazdasági, társadalmi élet olyan vonalsairól, amelyet mind a két szint fél támogatni akar. Ezek igen jól fejlett országok, amelyekkel tárgyalunk. Nem alulfejlett országok. Nem, lehet, hogy a brazil kormánynak furcsa nézetei vannak, de a társadalomban, egész társadalomról van szó, ahol nagyon sok szereplő van, gazdasági és társadalmi, szociális ágazatban más véleményekkel, akikre sokkal inkább számíthatunk majd, mint, mint talán most. Ha a Mercosurral nem kötünk megállapodást, akkor éppen, hogy olyan erők léphetnek előrébb, amelyek nem a mi értékeinket támogatják. Tehát a megállapodás értéke éppen abban áll, hogy túlmegy a pusztán a javak és szolgáltások kereskedelmén, hanem egy vállalást jelent, egyfajta demokrácia modell mellett, emberi jogok mellett, és társadalomban megvannak azok a kapcsolódási pontok ezekben az országokban, ahol erről lehet lépni, ahol meg lehet védeni ezeket az értékeket, ha támadják őket, vagy alá helyezik. Ezzel a megállapodással lesz ezre eszközünk, nem csak az Európai Unió egyedül, hanem az, ezekben az államokban azokkal az erőkkel szövetkező, amelyek védik, vallják ezeket az értékeket, ezeket nem szabad alábecsülni. Szalafranka úr zárhatja le jelentéstevőként. Köszönöm szépen. Fiszász úr a katalán szeparatistákról beszélt, de hát Skóciától eltérően Katalónia soha nem volt független királyság, hanem mindig Aragonnak része volt és elképzelhető, hogy Spanyolország nagyobb autonomiát ad neki, mint bárhol máshol a világon. Spanyolország jogállam, és tiszteletben tartja ezért a törvényeket. Nagyon fontosnak tartom, hogy nem szabad az, a fényt egy, hangsúlyozni, és az árnyékot el hazudni. A legutóbbi megállapodáson 90%-ban eh, megállapodás született az eh, szerződésről. A bizottságot is kérdezem, milyen százalékban gondolja, hogy eh, előrelépés történt. Én azt mondanám az információim alapján, hogy 3-4 százaléknyi előrelépés történt. Nagy előrelépés történt a földrajzi megjelölések tekintetén és a Mexikó-Japán megállapodáshoz hasonló értékű megállapodást tudunk elérni, ami az autókat illeti, és az alkatrészeket. Ezek még nyitott témák, de azért kevés téma van, ahol még előre kell haladni. Hogyha őszintén értékeljük ezt a dossziét, akkor azt kell mondanom, hogy a parlament kedvez, kezd, kedvező véleményt adott a Kubával való tárgyalásokról, és függőben van a Vietnámmal folytatott tárgyalás. Több mint 20 éve tárgyalunk erről a megállapodásról, és nem kell attól visszaretenni, amit mit mond egy tagállamnak egy újsága, vagy hogy mi történik a brazil választásokon. Az az mandátumunk alapján kell eljárni. Brazília miatt lehet aggódni, hogy a több oldalú tárgyalások stratégiáját elveti, de a megállapodásokban az Európai Unió mindig nagyon fontos áradékokat érvényesít. Szeretném a bizottságot, hogy kevesebb arroganciával tárgyaljon velünk, és egy kicsit nagyobb szerénységgel. Mert a, ami a feladatunk, hogy a két fél között megállapodás jön létre. Nem a bizottságnak kell az eljárást meghatároznia, hanem amikor egy kétoldalú tárgyalás van, akkor konszenzus kell keresni, és egy olyan megállapodást, amely mind a két félnek megfelel. Ez a megállapodás, elnök úr, nagyon fontos stratégiai kereskedelmi, politikai, gazdasági jelentőséggel rendelkezik. Ezt a lehetőséget ki kell használnunk még mielőtt december lezárul. Ezért kérném, hogy erőfeszítést tegyen mind a két fél, hogy először is találjanak egy dátumot a miniszteri találkozóra szervezzék meg, és hogy ne lépjenek vissza az elért megállapodásoktól, a decemberben megállapodott állásponton ne lépjen vissza a Mercosur se, és ezt a történelmi lehetőséget használják ki, különben meg fogjuk bánni mindannyian. Köszönöm. Thanks a lot, Mr. Köszönöm szépen az előadónak. Köszönöm a nagykövetnek is. A 26. napi rendi pontunkat lezártuk. A 20 hetedik napirendi pont értelmében Dél-Amerikából Észak-Amerikába mozdulunk át, és az Európai Unió Egyesült Államok kereskedelmi kapcsolatokról fogunk most egyeztetni. Ez is része annak a kereskedelmi szintérnek, ami nagyon fontos számunkra. A biztos Washingtonban járt múlt héten, Lighthizer óra tárgyalt, azt olvastuk a sajtóban, hogy Trump elnök a vámtarifákkal kapcsolatos 232-es jelentésről nyilatkozott, és tárgyalt erről a tanácsadóival. Van némi tapasztalatunk az ilyen tárgyalásokkal kapcsolatosan az Egyesült Államok képviselőivel, halad a tárgyalás, és úgy tűnik, hogy megizatja majd ez az Európai Uniót az acél alumínium vámokkal kapcsolatosan, és most az gépjárművek, személygépjárművek vámjai területén is bizonyos engedményeket kell tennünk az EU részéről. perhaps some perspective for the future work on the Szeretnénk eh, kitekintést kapni az EU-USA kereskedelmi kapcsolatok kilátásaira nézve. Ignacia Bissero van a körünkben a kereskedelmi főigazgatóság igazgatója. Kérjük, hogy ossza meg velünk eh, a belső információkat. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném áttekinteni, hogy hogyan állnak a tárgyalások a négy kulcsfontosságú kérdésben, amelyekről tárgyalás folyik egy közös eh, nyilatkozat alapján, amelyről júliusban a két elnök megállapodást között, miután Máström biztos és Lifehizert eh, nagykövet tárgyalt egymással. Az eh, ipari vámtarifák tekintetében az közös nyilatkozat nagyon egyértelmű volt, csak kereskedelmi tárgyalások dönthetnek erről, határozhatják meg az ipari vámtarifákat. A bizottság egyeteművé tette az Egyesült Államok számára a második munkacsoport megkezdésekor, hogy a scoping vitát eh, készen állunk megkezdeni, fel vagyunk készülve, hogy a tárgyalásokat lefolytassuk, ha eljön ennek az ideje. Az Egyesült Államok úgy látszik nem nagyon siet ebben az ügyben. Az Egyesült Államok úgy döntött, hogy a kongresszust tájékoztatja arról, hogy megkezdődnek a, a kereskedelmi tárgyalások és a konzultációk, amik folyamatban vannak addig, velünk nem tudnak tovább tegyelni. Ami a vámtarifákat illeti, nincsen semmi újdonság ezen a területen, amiről beszámolhatnék. A bizottság leszögezte, hogy csak olyan tárgyalást tudunk elképzelni, amely az ipari tarifákra vonatkozik. A nagykövet is leszögezte, hogy várja a kongresszussal való konzultáció eredményeit, ez pedig januárban kerül majd sorra. Nincsenek tehát új fejlemények, már ami az ipari tarifákat illeti. A vita középpontjában, a végrehajtó munkacsoportban a szabályozási kérdések voltak. Az, hogy milyen mértékig sikerül bizonyos szabályozási kérdésekben előrelépést érni a közös, elérni a közös érdekek mentén jó egyeztetés sort, folyt, a szabályozók mindkét oldalon jelen voltak, Mászlőn biztos asszony, és Heisert nagykövet vett ezen részt Washingtonban a megfelelő delegációkkal, a szabályozó ügynökségek vettek ezen részt, és meghatároztunk három területet, ahol el tudjuk képzelni, hogy további előrelépés sikerül majd elérni viszonylag belátható időn belül. A gyógyszerek kérdése ez, az technikai eszközök és a kiberbiztonság. Szívesen számolok be a részletekről, hogyha vannak erre vonatkozó kérdések a képviselőktől. Ez az a három terület, ahol eddig úgy látjuk, hogy sikerül majd rövid távon előrelépni, és vannak más területek, ahol jó egyeztetést indítottunk el, tárgyalást, de a további előrehaladáshoz még több munkára van szükség, a konformitás értékelés, ipari normák, szabványok, különösen az új technológiákban, illetve túlmenően a gyógyszerészet és orvostechnikai eszközök területén hol lehet még lehetőség önkéntes szabályozási együttműködésre. A vita tehát nagyon konstruktív volt a biztosasszony és a nagykövet között. Három olyan terület van, amit már említettem is, ahol úgy gondolom, hogy a szabályozók közel állnak ahhoz, hogy meghatározzák, hogy mi az, amit közösen meg tudnak tenni a kereskedelem elősegítése érdekében úgy, hogy a különböző szabályozási rezsimeket tiszteletben tartják. A harmadik téma a WTO reformra vonatkozik, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra hogyan lehet reflektálni. Ezzel kapcsolatosan konstruktív volt bizonyos kérdésekben a tárgyalás, például, hogy hogyan lehet a WTO fegyelmet az ipari leányvállalatokra nál érvényesíteni. Az Egyesült Államok és Japán és szeretne Genfben javaslatot tenni arra, hogy hogyan lehet megerősíteni az értésítés és átláthatóság rendszerét a WTO-val. Itt sajnos, illetve az Upgrade Body tekintetében nem, tudunk, nem tudok előrelépésről beszámolni. Szeretnénk, hogyha más országok javaslatot tennének az asztalra, és Putyintól is szeretnénk egy javaslatot, hogy ebben a fontos kérdésben előre tudjunk lépni az Egyesült Államokkal összefüggésben is. És a 232-es vizsgálat az autók tekintetében ezzel kapcsolatosan a, a Fehérházban vitát folytattak a kérdésről, végleges következtetésre nem jutottak, sem időzítés, sem pedig tartalom tekintetében, ami 232-es jelentést illeti az autókról. Egyértelművé vált, az a nagykövettel való egyeztetések nyomán, és más tárgyalófelekkel való kapcsolattartásban, hogy ami a fenyegetéseket illeti, az a vám tarifák esetében, autók és autóalkatrészek tekintetében ezekre nagyon határozottan fogunk reagálni. a konzultációra csak akkor kerül sor, hogyha indokoltak lesznek ezek a lépések, de az Európai Uniós exportok korlátozásáról is voltak fenyegetések. Konzultációt fogunk indítani, hogyha egy ilyen listát közé tesznek. A vámokkal kapcsolatos tárgyalások nem kezdődhetnek meg, hogyha az export korlátozással fenyegetnek. A helyzet tehát így áll, mint elmondtam, nem látunk tisztában a vámtárgyalások tekintetében. Egyértelmű, hogy számunkra ki van zárva, hogy a mezőgazdasági tarifákról az USA-val tárgyalnánk bármilyen témában. Bizonyos szabályozási kérdésekben előreléptünk, szívesen számolok be a részletekről, hogyha van erre igény bár ezek még előzetesek, és egyértelmű az álláspontunk, hogy nem tárgyalunk fenyegetés hatására, és hogyha a jelentés korlátozásokkal fenyeget, akkor nagyon határozottan fog válaszolni az Európai Unió. Reméljük, hogy ezt az Európai Parlament is és a tanács is támogatni fogja ezt a megközelítést. Itt tartunk most, ami a következő lépéseket illeti. Biztos, hogy lesz még további technikai tárgyalás a szabályozói kérdésekben. És megvan annak a lehetősége, bár ezt még nem erősítették meg, hogy a két elnök között majd a G20-as találkozó mentén lesz egy találkozó Buenos Airesben. Két külön tárgyalási irányelvet készít elő az Európai Unió. Az egyik egy ipari vámokkal kapcsolatos esetleges tárgyalásra vonatkozik, hogyha ezen a területen megnyílik a tovább lépés lehetősége, és van egy konkrét kérdés a konformitás értékeléssel kapcsolatosan. Ezek olyan szabályozási kérdések, amelyeket megpróbálunk feltárni. Nemzetközi megállapodás is kapcsolódik ehhez. Ebben a kérdéskörben majd tárgyalási irányelvet fogunk a tanács elé bocsátani, terjeszteni és hogyha részletes kérdéseik vannak, akkor szívesen válaszolok, de én magamtól egyelőre ennyit szerettem volna elmondani. Ami a lehetőség szerinti felhatalmazást illeti, milyen menetrendet képzelnek el? Vagy még ez a parlament részt vesz a mandátumról szóló vitában? Hát én különbséget tennék a mandátumban a konformitás értékelésben, ahol az időzítés csak egy pusztán technikai kérdés, ő szöveget. El kell készíteni, a bizottság eljárásában végig kell vinni, de miher is technikailag kész a szöveg, és a tanácsnak beterjeszthető, onnantól viszonylag gyorsan, az elég gyorsan megy. Ami viszont a az ipari tarifákról szóló potenciális tárgyalásokat való felhatalmazást illeti, ez egy politikai elem. Számunkra világos, ez csak az ipari tarifákról szólhat. Kicsit különös az, hogy elkezdjük a tárgyalásokat anélkül, hogy a kereskedő partnerre egy scooping lefolyna. Nem azért nem történt, mert az Európai Bizottság ne akarná ezt. A gond az, hogy az Államok jelezte, hogy a kongresszusban van a 90 napos konzultációs idő, ez január közepén fog lejárni, és nekünk logikus, hogy mielőtt bármit beterjesztenénk a tarifatárgyalásokról, hát legalább lenne lehetőségünk, hogy egyeztessünk az amerikai féllel, felmérve, hogy hol vonják meg a határokat a tárgyalás során a közös nyilatkozat tekintetében. Erről, erről úgy tűnik, hogy semmilyen inté- szándék nincs arra, um. hogy hogy Egyesült Államokkal addig erről tárgyalás folyjon. Köszönöm. Árnyék előadók, Janik. Köszönöm szépen, Ignáció. A képviselők általában nem túl okosak, az ökológiaiak pedig, képviselők pedig általában még az európai képviselők átlaga alatti intelligenciával rendelkeznek, és őszintén szóval egy szót nem értek abból a folyamatból, amit ön ö, itt felvázolt. Egy szó valamit nem akar elmondani, kereskedelmi megállapodás. Ezt nem akarja kimondani. Tárgyalunk az ipari vámtarifákról, tárgyalunk a konformitás megfelelőségi kérdésekről, aztán van az amerikai kongresszusi eljárás, azzal január közepéig van időnk, de még mindig nem értem, hogy fogunk-e tárgyalni, kereskedelmi megállapodásról tárgyalni, vagy sem az én értelmem eddig halad. Én, nyilván én vagyok a korlátozott, de hogyha tárgyalunk ipari ö, ö, tarifákról, akkor kereskedelmi megállapodásról tárgyalunk. Hallottam, hogy nem globális megállapodásról van szó, de mégiscsak transatlanti kereskedelmi megállapodás korlátozva, esetleg a bizonyos konformitási kérdésekre, és majd meglátjuk, hogy mit fog, miről fogunk tárgyalni ha az amerikai kongresszus részéről. Ha erről van szó, akkor világos, hogy fognak kérni egy mandátumot a tanácstól, a parlament is végzi a munkáját, véleményezni fogja, gondolom, ezt a tárgyalást. De egyelőre kétségtelen, hogy az embernek az a benyomása, hogy ez egy tárgyalás, ami viszont mégsem tárgyalás. Voltak nyilatkozatok, azt már, ezt már elmagyaráztuk, voltak Juncker elnöknek nyilatkozatai, hallottam azt hogy jetlag, időeltolódás és egyebek, aztán azt is volt, hogy több OGM palagázt fogunk hozni, meg több módos, gémódosított szóját hozunk, hogy erre volt-e mandátuma, vagy éppen nem tudta, hogy mit beszél, vagy az amerikaiak nyomták ezt, amiben nem kételkedem, de jó lenne, hogyha elmagyarázná, hogy akkor most az Egyesült Államokkal fogunk-e kereskedelmi megállapodásról tárgyalni, és akkor egy klasszikus kötelezettségvállalás, tárgyalás van egy mandátum körül, kereskede- transatlanti kereskedelmi megállapodásról. Thank you, Köszönöm, elnök úr. Felkaphatom én is ezt a kérdést, a kérdéseket, köszönöm még Nelszio a tájékoztatást mert bizonyos szempontból emlékezett arra a tegnapi eszmecserére, ami a koordinátorok között a biztosan folyt. A biztos asszony akkor világosan kimondta Janik, ezek nem kereskedelmi tárgyalások. Nincs megállapodás megcélozva, csak bizonyos ipari termékekre vonatkozó vámtételekről van itt szó, és néhány szabályozási aspektusról, ahol Ignacio mond kifejtette nekünk. A kérdés, amit neki föltehetünk, hogyha egyáltalán csak néhány szabályozás aspektus van ennek a tárgyalásnak, és említett néhány pozitív eredményt a gyógyszertermékekben, meg a orvosi eszközökben, akkor mondhatjuk azt, hogy a szabályozási aspektus az EU és az amerikai között a gyógyszerészeti termékek gyártásában különbözik. Például nincs, nálunk nincs állatteszt. Akkor miről beszélünk? akkor most belépünk tulajdonképpen bizonyos javak ágazaton belül egy cserje révén azokba a kérdésekbe, amelyekről folyik a vita a szabályozó aspektusokban. Mit is jelent ez voltak éppen tehát? A második kérdésem nagyon fontos, hogy a 2-3-2-est megbeszéljük ezzel kapcsolatos problémákat. Hiszen ez az az ágazat, az acél és alumínium ág iparban, ahol katonai, biztonságpolitikai kérdéseket is éri mindez, és a vámokban is megjelenik. Aztán itt van az autóipar. Mi is az állás? Mi az álláspont? A lehetőség szerinti tárgyalások elhalasztásáról az amerikai oldalon készen állnak arra, hogy az amerikai oldalról jövő preventív lépésekre felkészüljünk, amely a WTO-ban való ütközést kerülne el. Anna Marie Minőr. Köszönöm, elnök úr. Rengeteg kérdésem adódik a tegnapi megbeszéléssel kapcsolatban is. A vasúti együttműködés például a szabályozási kéretén kívül tartoznánk. És egy csomó más kérdésben is, vagy hogyan zárjuk le a szabályozási keret ö, cikket, hogyha egyes elemek kiesnek ebből. Dartmouth úr. Köszönöm, meg kell mondjam. Nagyon meglepett az, hogy EU-USA kereskedelmi tárgyalásokat látok a napi renden, mert szerintem néhány évvel ezelőtt folytak ilyenek, melyeket aztán leszavaztak a plenárison. Akkor nagyon keményen bírálták, néhányan volt Schulz elnök maga is felvállalta akkoriban, egyfajta sarm offenzívát indított annak érdekében, hogy leszavazzák azt. De ezek most nem igazán kereskedelmi tárgyalások, hanem bizonyos technikai kérdéseket tárgyalnak meg, meg korlátozásokat három ágazatban. El kell mutatnom olyanként, aki 8 évig élt az Egyesült államokban, amerikai egyetemeken is tanítottam, hogy az amerikai politikában történelmi tény az, hogy a demokraták a protekcionizmus pártja és a, a republikánusok a szabadkereskedelmé. Most fordult a mostani elnök alatt, akinek a nevét kise ejtem, mert akkor eltérünk a, keres, a kereskedelem témájától. Ám a demokraták igazából nem, változtat, nem változtak át szabadkereskedelmi pártá, és az egyik elnök jelöltjük, aki Ohio-ban a demokrata párt protekciós tágának a vezetője éppen, úgy annak a lehetősége, hogy igazán ész, értelmes EU-USA tárgyalások kezdenek, például a mezőgazdaság kérdésében szinte nulla eséllyel bírnak, ha csak tudnak valamit, amit mi nem tudunk. Úgyhogy azt akarom megkérdezni én, és ez voltak éppen egy kérdés, hogy vajon ezek a kereskedelmi tárgyalások voltak éppen nem csak arról szólnak, hogy néhány kereskedelmi gazdasági ágazat, szűk ágazat egyes pontjait megvitassák, és nem lehet őket igazából kereskedelmi tárgyalásoknak nevezni. Az elmi engem illet, Ignáció, ezek a megállapodások, hogy csak az ipari termékekre vonatkozik, ez gyakorlatilag gépkocsikat jelent. Az én agyamban nincsenek meg a konkrét számok. Mekkora kereskedelmi volumenről beszélünk, ezek a termékek megnyit jelentenek volumenben, és mit jelent ez vámügyben? Mekkora 50, 70, 60 százalék, hogy milyen vámot jelentene ez? és ez elfogadja-e a VTO? Ez a nagyon ambiciózus kereskedelmi megállapodást. A másik kérdésem, hogy van egy problémám azzal, hogy a kocsikat kizárják ebből. Ez egy folyamatos fenyegetés annak a lehetősége, hogy gépkocsikra vámot vetnek ki, a kettős régi típusú 2.3.2-es szabályozás alapján, amelyik 1962-ből származik, tehát egy régi, ez egy állandó veszély, fenyegetés, valóban bölcs dolog-e megállapodást kötni, és ezt az állandó fenyegetést elfogadni. Csak egy kis kiegészítő kérdés, Ignáció. Említette a határidőket, a 90 napot, ami január közepét jelent, amiből úgy látom, hogy az amerikai eljárásban van ez. Ugye az adminisztrációnak nyilvánosságra kell hoznia 30 nappal a január közepén lévő időpont előtt, hogy akar-e tárgyalni. Ez azt jelenti, hogy végül is valójában valamennyien december közepén meg fogjuk tudni, hogy mit akarnak az amerikaiak. Mit jelent ez a határidő az Európai Bizottság számára a nagyon formális és kötelező kapcsolatában, amit a ö, tanácsal tart? Köszönöm, Ignácio, ezeket a magyarázatokat. A következő kérdést szeretném feltenni. Ami ezt az kereskedelmi megállapodást illeti, ahogyan Eldot is elmondta ennek a mentén megpróbálunk a, az iparral kapcsolatos megállapodást is kötni. Nagyon fontos figyelembe venni azt is, hogy az Egyesült Államok visszalépett a Párizsi megállapodástól pontosan az ipari termelés érdekében. Másodszor a fenntartható fejlődési fejezet miért ne lenne összeegyeztethető a, az ipari fejlesztéssel? Csak ipari területen hozott megalapodás kockáztat mindent, amit eddig elértünk, illetve az elveinket, amit amelyeket próbálunk érvényesíteni az új kereskedelmi megállapodásokban. Ignacio. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, engedjék meg, hogy kezdem az Janiknak a kérdésével, Janik Zsadó kérdésével. Ami nagyon világos, az az, hogy nem feltétlenül akarunk uh, tárgyalni nagyon sok ok miatt egy átfogó kereskedelmi megállapodásról, az Egyesült Államokról. Kidol, elmondhatjuk, hogy mi, mi, mi mindenért van ez így, de e, tudjuk, hogy nem fog úgy sem működni. Az Egyesült Államok nem fogja, sok prioritásunknak nem fog helyt adni. Nagyon nehéz a kontextus, e, a, nagyon nehéz a kétoldalú bilaterális e, kereskedelmi konfliktus esetén. Sokkal szűkebb, konkrétabb tárgyalás az ipari termékekre vonatkozó tarifákról szól. Természetesen a vámtarifa az kereskedelmet jelent, de nem átfogó kereskedelmi megállapodásról van szó, hanem arra, hogy az ipari termékekre kivetett vámokat le, le, le, lebontsuk. Ami a szóját, energiát illeti, hát hogy tudjuk, nem volt kötelezettségvállalás, hogy a politikánkat e tekintetben megválasztjuk, csak egy ellenőrzés volt, illetve fel, hogy legyen több szója import az Unióba. A konkrét kérdésre emlékeztetni szeretnék, hogy a az Európai Tanácsban a kormányfők világosá tették, hogy az egyik kérdés, amiben további tárgyalásokra van szükség az USA és az Unió között, az pedig a folyékony cseppfolyós gáz, földgáz kérdése, hogyha itt történ lépés, akkor az USA-nak kell lépnie, mert az USA alkalmaz egyelőre korlátozásokat a folyékony cseppfolyós gáz exportra másik válasz a harmadik nap, a 30 napra. A kereskedelem előmozdító hatóságok azt mondják, hogy az adminisztrációnak 30 nappal kell korábban jeleznie a 90 nap előtt, hogyha tárgyalni akarnak, és hogy mik a tárgyalási céljaik. Ez azt jelenti, hogy a tárgyalások megkezdése előtt 30 nappal az ilyen értesítést be kell nyújtani. Tehát a, bármikor megtörténhet ez a tájékoztatás a 90 nap vége előtt. Egy kicsit ez furcsa, hogy az adminisztráció a kongresszus tájékoztatja arról, hogy miről akarnak tárgyalni, miközben velünk még nem konzultáltak, hogy mi miről vagyunk hajlandók tárgyalni. De remélem, hogy ezért úgy fognak dönteni, hogy mielőtt a kongresszus tájékoztatják, a 90. nap előtt nekünk is megmondják, hogy ők tulajdonképpen akkor akarnak vagy nem tárgyalni arról, amiben a két elnök meg, megállapodott, vagy, vagy miről. Tehát abban állapodtak meg, hogy az ipari termékek vámtarifájáról tárgyalnának. Hát ez a kérdés. Ami Helmut kérdését illeti, nagyon jól eh, nyilván tudja, hogy eh, részletesebb tárgyalásokat Szerettünk volna a szabályozók között. Egy iratot is köröztünk e, a tagállamok között a parlamenten keresztül bizonyos részletességgel, hogy mik azok a konkrét kérdések, amikben úgy gondoljuk, hogy lehetne előrelépni az Egyesült Államokkal szabályozási kérdésekben. A gyógyszer volt, amit itt említettük, az USA nagyon szorgalmazza azt, hogy kölcsönösen ismerjük el a gyártási gyakorlatokat, de jelenleg ez csak a gyógyszertermékekre vonatkozik. Aztán van az hogy olyan lehetőség, hogy esetleg ez kiterjedjen az állatgyógyszerekre és egyéb termékekre is. Ez majd a szabályozóknak kell tárgyalniuk mindkét részről ami az orvosi műszereket életi, itt is vannak kérdések, amiket már róla a múltban is tárgyaltunk az USA-val. Az egyik, hogy hogyan biztosíthatjuk azt, hogy a, az orvosi műszereknek a nyomonkövetési rendszere kompatibilis, tehát a, illeszkedjen az amerikai és az uniós szabályozása e tekintetben. Ez egy olyan terület, ahol értelme lenne tovább tárgyalni, hogy ezt a kompatibilitást az adatbázisok között biztosítsuk, amikor egy orvosi műszerek nyomonkövetéséről van szó. Ez azt is jelenti, hogy az Unió is esetleg tudna egy lépést tenni, hogy egy multilaterális megállapodásban részt vegyen, ez az orvosi műszerekre vonatkozik. Már ugyanez történik a gyógyszerekre, tehát ne legyen felesleges vizsgálat. Ez, erről beszéltünk a szabályozók között, és az is lehetséges, hogy előre haladást érjünk el ezen a területen és a középtávon. Visszatérek mindjárt, a, és hadd folytassam a szabályozási kérdésekkel. Ha megvizsgáljuk, hogy milyen kérdéseket ről tárgyaltunk, egyetlen egy kérdés van, amiről úgy tűnik, hogy a tanács elé kell mennünk, és tárgyalási mandátumot kell kérnünk, ez pedig a konformitás vizsgálat. Ez valószínűleg azt követeli meg, hogy az Unió és az Egyesült Államok között nemzetközi megállapodást kössünk, ez pedig nem történhet meg, hogyha a tanács nem hagyta jóvá a tárgyalási mandátumunkat tehát ez egy külön mandátumot igényel. Hogyha úgy látjuk, hogy nincs szükség a mandátumra, akkor más módon is eljárhatunk. Ez nagyon átlátható, világos eljárás, hogy milyen szabályozási kérdések vannak, amelyek megvitatásra kerülnek az USA-val. Mindig is világos volt, hogy nem hozunk olyan, nem teszünk olyan lépést, ami változtatna a szabályozásunkon, csak azt vizsgáljuk meg, hogy hol lehetne nagyobb együttműködést elérni, a különböző szabályozó hatóságokkal. Ezt világosá tettük. Tehát minden ö, szabályozási kérdést minden egyéb ö, tárgyalástól külön ö, fogunk kezelni. Biztosítani akarjuk, hogy a szabályozási kérdések ne keveredjenek a tarifális, ö, ipari termékek tarifális tárgyalásaival ez abszolút külön kell, hogy választodjam. Úgy gondolom, hogy volt egy utalás az adminisztrációra, hogy a, hogyan a válasz az az, hogy az adminisztráció akar tárgyalni nem, Éppen ezért volt az, és úgy gondoljuk, hogy a visszatérés a tárgy, egy átfogó kereskedelmi megállapodás tárgyalása nem működne, és nincs értelme, nem is tudjuk ajánlani, mert úgysem lehetne kiegyensúlyozott álláspontot elérni. Ami a gépkocsik ügyét illeti, számunkra teljesen világos, hogy a gépkocsikra is ki kellene, hogy terjedjen az ipari termékek vámjának az eltörlése. Ez az egyik kérdés, amit nekünk mindenképpen tisztáznunk kell, mielőtt elkezdenénk a tárgyalásokat egy, meg egy olyan tárgyalás, ami minden termékről leveszi a vámot, kivéve a mezőgazdaságiakról, ez védhető a GATT 24-es cikke értelmében. Ez tulajdonképpen kb. 95%-ig fedné le a termékeket, de mindenképpen 90% fölött lenne, ami pedig a VTO szabályok szerint is ez egy olyan megoldás, ami a, csak ami kihagyja a mezőgazdasági termékeket, ez teljesen elfogadható 24-es cikk értelmében. A személy eh, szállító gépkocsikról van szó, mert ugye itt is a gépjárműveknél nagyon eh, sokféle van. Eh, gondoltak arra, hogy azok a bizonyos dolgok kizárásra kerüljenek, a VTO kompatibilitás az egyik legfontosabb kérdés, éppen ezért gondoljuk úgy, hogy nem lenne helyes. Persze lehetnek különböző érzékenységek is a gépkocsi ipar területén, lehetnek olyan kérdések is, hogy milyen időzónában történne ez meg, ezekről lehet tárgyalni. Azt hiszem, hogy ez eléggé világos, hogy ha fenyegetnek bennünket kvótákkal vagy vámokkal, akkor nem fogjuk a tárgyalásokat elkezdeni ha mi történik, hogyha elkezdjük a tárgyalásokat, és e, egyszer csak kiderül, hogy mégiscsak a fenyegetés ott van, ez nagyon világos, akkor fel kell függeszteni a tárgyalásokat. Nincs lehetőség arra, hogy úgy kössünk meg egy megállapodást az Egyesült Államokkal, hogy a 2.3 per 2-es értelmében a kvóta a gépkocsi ágazatban ugyancsak egy olyan dolog, ami nem megfelelő, és ütközik a VTO szabályokkal is. Ami az acél és alumínium kérdését illeti, Mastrom biztos erről beszélt, és a nagykövettel is erről tárgyaltak. Ez egy külön bekezdés a nyilatkozatokban, hogy mindkét félnek megoldásra kell törekednie, hogy a az acél és alumínium termékek tarifájában is egyensúly pozíciója legyen. Az bármit, ez nem jelenti azt, hogy bármit kínál az USA, az elfogadható azonnal, Kóták, nagyon világosan elmondtuk, hogy a kóták nem működnek, mert WTO szabályozásba ütköznek, és ország még rosszabb lenne a helyzet. Szerintem itt nincs sok lehetőség. Immaculada talán tette fel talán legnehezebb kérdést. Úgy gondolom, hogy valóban pontosan láttunk kell, hogy milyen kontextusban folytatjuk ezeket a tárgyalásokat. Ezek a tárgyalások arra irányulnak, hogy egy nagyobb kereskedelmi konfliktust elkerüljünk az USA és az Európai Unió között azt kell néz, nézni, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy egy nagyobb kereskedelmi háború elkerülhető legyen. Ez Eh, vizsgáljuk, ezért eh, tárgyalunk valamiről korlátozott mértékben, ami csak az ipari termékekre vonatkozik, és külön választjuk a konformitási értékelést. Azt lehet mondani, hogy hogy ez a, fejlő, a fenntartható fejlődéssel együtt kellene, hogy menjen, de ez nem átfogó kereskedelmi tárgyalás, és abban a nagyon speciális kontextusban helyezve kell nézni ezt az ügyet, ahogy erre sor kerül. Oké. Okay. Jó. No, lássuk meg, mi lesz a következő hetekben, mi lesz az Egyesült Államokban, és mi lesz persze az Európai Bizottság munkájában. Köszönöm. A következő napirendi pontunk az kéne legyen, az első Királyság kilépése, különösen a kereskedelmi és gazdasági partneri egyezményekből. Ám komoly gondjaik vannak. Az egyik az idő, csak 10 perc maradt. A másik meg, hogy jelentéstevő nincs itt, harmadsorban pedig az, és ez a fő gond, hogy szeretnénk egy eszmecserét az Európai Bizottság tagjával, vagy a tárgyaló csapat, az Európai Unió tárgyaló csapatának egy tagjával, ők pedig lemondták a mai jelenlétüket. Azért tettem napirendre viszont a témát, mert az egyes szakbizottságok van értékelve a dolgot. Nem mi vagyunk a fő vezetőbizottsága a brit kilépés tárgyalásának, hanem az AFKO és mások. Ám itt most a kereskedelmi részét, illetően a megállapodásnak, ugye a politikai deklaráció az EU és Nagy-Britannia közös jövőjének, című dokumentum november 14-én került kiadás, egyébként a születésnapom. Ez az a alapdokumentum, amely megvitatja a jövőbeli kereskedelmi kapcsolatokat. De, ahogy mondottam, a bizottság tárgyaló csapatának tagjai nincsenek itt, és tekintettel arra, hogy az idő is korlátozott, azt javaslom, halasszuk el a téma tárgyalását. De ha van hozzászólásuk, kérem, tegyék. röviden csak egyetértek az elhalasztása, de lényegileg feltette azt a kérdést, amit én is feltettem volna az Európai Bizottságnak, ha itt lennének, hogy vajon a politikai deklaráció szakasza, vagy ez az az, -e, ami a potenciális tárgyalási mandátum, kereskedelemre vonatkozó mandátumot is tartalmazza, vagy mi a státusza? Ha csak egy általános nyilatkozat, akkor mi az értelme? Ha annál több, akkor kéne tudnunk róla, hogy ezzel indulnak el tárgyalások. Való igaz, ahogy én értelmezem, ez nem jogilag kötelező szöveg, mindezek mellett néhány kereskedelmi aspektus említést kapott. Az igazi kérdés tehát az, mikor lesz mandátum konkrét tárgyalások elkezdésére. Helmut? Köszönöm, elnök úr. Egyetértek én is azzal, hogy halasszuk el a vitát, de ami menetrendet illeti, föl kell készüljünk arra, hogy legkésőbb a decemberi tanácsülése után, hogyha vagy a következő hét végén akár mi, mint kereskedni bizottság vagyunk a felelősek azért, az INTA részéről, hogy elgondoljuk, a kapcsolatok jövőjéről. Hogy vajon ezt nem kellene mélységében megtárgyalni? A kihívásokat, Mit akarunk a jövőben elérni a gazdasági, kereskedelmi együttműködés révén? Hogy világosan jelezzük, hol vagyunk, és felkészüljünk a munkánkkal, mert aztán nekünk lesz felelősségünk, hogy a tárgyalásokra vonatkozó mandátumra hatással legyünk. Nagyon kicsi az az időablak, amiben ezt megtehetjük, És hát lehet, hogy nagy felelősség árul ránk majd. Dartmouth úr, egyetértek persze azzal, hogy elhalasszuk a vitát. Van azon egy eljárásjogi kérdésem. Vajon az, van -e bármilyen körülmény, mely alapján esetleg a bizottságuk megkövetelheti az Európai Bizottság tagjának jelenlétét? Kérhetjük, de formális jogunk nincs arra, hogy bekéressük őket. Jó. Ez azt jelenti, hogy 29-es pont következik, egyéb kérdések, az a kedvencem, mert nincs. Jó, következő ülés december 3-án lesz, ezzel pedig zárom a mai ülést. Köszönöm.